Bon, mes chers amis, si vous voulez bien vous installer. Solius, Solius, Solius. Allez, allez. Kedves kollégák, kérnénk szépen, hogy foglaljanak helyet, nagyszerű, köszönöm. Kedves barátaim, mindenek előtt egy eszmecserével kezdjük a mai munkanapot. Biztosunkan Carmenu Vellával fogjuk az eszmecserét lefolytatni, aki a tengerügyekért és halászati politikáért felel. Ma a 2017-es halászati prioritákról fogjuk ezen éves eszmecserét lefolytatni. Fontos a szak, bizottságunk számára ezen építő párbeszédet föntartani vele. Az eszmecsere a mandátumunk első felének mérlegvetéséről szól, hiszen a bizottság az Adriai tengeri mediterrán térség béli fenntartható halászat tért fontos máltai március 27-28-ai találkozó szempontjából is fontos, hiszen a mediterrán övezet fenntartható halászatának politikájáról van szó. Azon déli, északi és keleti tengerek kék növekedését célozza meg, amely a tengeri ágazatban a tengerek és óceánok óriási innovatív és növekedési potenciáljáról szól. A biztos után a koordinátorok maximum három percben szólhatnak, aztán a képviselők is, akik szeretnének szót kérni, egy percben tehetik ezt meg. Ennyit szerettem volna felvezetőként, bevezetőként elmondani. Nagyon örülök annak, hogy itt a szakbizottságunkban üdvözölhetem Carmeno Ovellát, és azonnal megadom neki a szót. Tessék, biztos úr! Uh, Köszönöm szépen, Helen! Jó reggelt kívánok a tisztelt képviselőknek. Köszönöm a meghívást, hogy még egyszer beszélhetek itt az Önök szakbizottságában a strukturális párbeszédről. Ahogyan az elnök Kálen is elmondta, félidőnél vagyunk, a mandátumom eh, felénél. Két és fél évvel ezelőtt Juncker elnök azt kérte tőlem, hogy két fő kérdéssel koncentráljak. Az egyik az eh, európai házati politika végrehajtása, a másik pedig az, hogy globálisan partnereinkkel együtt eh, közösen alakítsuk ki az óceánok megfelelő igazgatását. Szeretnék beszámolni az előző találkozónk óta, milyen előre haladás történt. Utána pedig egy, ahogy mindig is lenni szokott, majd beszélgetünk egymással. Milyen intézkedéseket tettünk a közös halászati politika megvalósítása érdekében. Az utolsó strukturális párbeszéd találkozó óta a KHP-ben levetettük a fenntartható halászat további alapjait. Növelni akarjuk a fenntarthatóságot, növelni akarjuk az állományt, fenntartható mértékű halászatot szeretnénk biztosítani, és az új halászatok esetében biztosítani akarjuk a kirakodási kötelezettséget. Persze új kihívásokkal is szembesülünk, de az eddigi tapasztalatok, amiket szoros együttműködéssel, az Önök szakbizottságával együtt értünk el, biztos, hogy sikeresek leszünk, és ez jó lesz a halászoknak és a halászatnak egyaránt. Tovább kell lépnünk, és most a közös halászati politika céljait meg kell valósítanunk. Több éves gazdálkodási tervek biztosítják a hosszú távú kereteket, majd köz, környezetvédelmi és gazdasági társadalmi fenntarthatóságot biztosít ez a halászok és a fogyasztók számára egyaránt. A balti gazdálkodási tervet tavaly nyáron fogadtuk el. A tervünk, hogy legyen egy északi tengeri közös halászati terv, most ezt jelenleg vitatja a tanács. Szeretnénk, hogyha a régióknak nagyobb beleszólása lenne a halászati ügyekbe. Itt szeretnénk növelni a kiszámíthatóságot minden érintett szereplő számára, különösen a, miután nagyon sok kihívásokkal terhelt a jelenlegi általános környezet is. Az Adria tengeren a felszíni halállományokra vonatkozó tervet is kidolgoztuk, és a következő hetekben és hónapokban kerül ez majd megvitatásra. 2017-re további gazdálkodási terveket javasol a bizottság a nyugati vizekre, a következő tenger nyugati medencéjére vonatkozóan és ezután majd következik az észak, illetve a nyugati régiók terve is. Az állományok halászatát fenntartható módon szabad csak végezni. Ezért évekre meghatározzuk a halászati lehetőséget, tehát a kifogható mennyiséget, és meghatározzuk, hogy 2020-ra mekkora legyen az MSZ-ja a maximális fenntartható hozam. 2017-ben ismét növelni szeretnénk a fenntartható módon kihalászott mennyiségeket, a takokat, és a flották esetében azt mondhatjuk, hogy általában jól teljesítenek a célok elérése tekintetében, sokkal nagyobb bevételekre és nagyobb nyereséget tettek szert a flották az elmúlt években, mint korábban. Az Atlanti óceánban és az északi tengeren jobb helyzetbe került a halászat. Még a kisüzemi halászat is lassan, de azért folyamatosan javítja a teljesítményét. Mindez jó hír, mert ez azt mutatja, hogy a fenntartható halászat és a gazdasági jólét igenis együtt is megvalósíthatók. A kirakodási kötelezettség a gazdálkodási tervek egy másik fontos eleme a visszadobási tervekkel biztosítjuk azt, hogy a halászat hozzá tudjon igazodni a változó környezethez. Továbbra is szoros együttműködésben maradunk az Európai Parlamenttel, és tájékoztatjuk a parlamentet. Foglalkozunk azzal is, hogy amikor el, évekkel ezelőtt elfogadtuk a kirakodási kötelezettségekre vonatkozó szabályokat, Világos volt, hogy ennek a megvalósításához egyesíteni kell erőnket, együttes erőfeszítésre van szükség, meg kellett változtatnunk a halászattal kapcsolatos hozzáállást. A kirakodási kötelezettséget betartva is látszik már, hogy nyereséges tud maradni a halászat. A közös halászati politikában a tagállamoknak van mozgástere, változtathatják a kvótákat, és te különböző technikai intézkedésekkel a nem kívánatos fogásokat el tudják kerülni. Új piacokat is fel tudnak tárni. Egy másik eszköz a fajták közötti rugalmasság. Ez a jövőbeni bonyolult helyzetek megoldását is segíti. Hogyha például csak Dánia és Finnország élt ezzel a fajták közötti rugalmasság lehetőségével, és csak a sprat és a hering, azaz két fajta vonatkozásában ezt az instrumentumot tehát még sokkal hatékonyabban is ki lehetne használni. Végül a KHP ala kapcsán még szeretném elmondani, hogy technikai intézkedésekre tesz javaslatot a bizottság. Már tavaly is elmondtam, hogy ez a javaslat mennyire fontos a közös halászati politika sikere szempontjából aláhúztam annak szükségességét, hogy érthető, egyszerű szabályokra van szükség, és tovább el kell mozdulnunk a regionalizálódás felé. Az üzenetem ma sem változott, tovább kell lépnünk, és az új technikai intézkedésekre vonatkozó rendelet olyan rugalmas kereteket biztosít, amit mindig hozzá lehet igazítani a helyi kontextushoz, fenntartva az állomány megőrzési célok fontosságát. Ugyanígy lehetővé teszi majd ez a rendszer, hogy sikeresek legyünk a nem kívánatos fogások csökkentése terén. A végleges szöveg megszületéséig arra kérem önöket is, hogy olyan prioritásként kezeljék ezt a dossziét, amit megérdemel. A technikai intézkedések terén egy gyors előrelépésre lenne szükség, különösen a jelenlegi körülmények között. A halászok aggódnak, hogy mit tartogat számukra a jövő, különösen amikor e, csak, már 20, csak 27 tagból fog állni az Európai Unió. Tudom, hogy önöknek is sok kérdése van, nem kezdődnek tárgyalások az Egyesült Királysággal, mielőtt aktiválták volna az 50. cikket. Nyilván ért hogy arról nem szólhatok, hogy a Brexitnek milyen hatása lesz az EU közös halászati politikájára és a halászatra. Ezt nem tettem addig, amíg hivatalosan ez a notifikáció nem érkezett meg, és nem ismerünk további részleteket. Örömmel hallgatom meg az észrevételeiket, és biztosíthatom önöket, hogy a bizottság eltökélt abban, hogy garantálja a gazdasági és környezetvédelmi fenntarthatóságát ennek az egész halászati ágazatnak. Az EU a tengereken jelentős reformokat hajtott végre, Eh, és saját magunknak tűzzük ki a célokat, amiket szeretnénk elérni. De ez nem elég, eh, messzebbre kell tekintenünk, mint a mi tengereink és óceánjaink. A világon a globális partnerekkel is együtt kell dolgoznunk. És ez lesz a másik, ez a második prioritás, amire felkért Juncker elnök, hogy koncentráljak a mandátumom során. Ez egy eh, nemzetközi óceán governance-nek a kialakítása. Jelenleg még de, de, tudjuk azt is, hogy egyetlen egy ország sem képes a megfelelő tengergazdálkodásra, ezért az EU együttműködik az összes érintett partnerrel. Novemberben az Európai Bizottság Federica Mogherini-val Mogherini-vel, főképviselőasszonyjal együtt elfogadott egy közös közleményt a nemzetközi óceán irányításról, governance-ről, és biztonságos jövőt akarunk a biztonságos tiszta és fenntartható gazdálkodással kezelt tengereket, óceánokat akarunk. Egy saját kezdeményezésű jelentés is készül a közös közlemény alapján. Tavaly januárban ismertettem a CRK Dintart Group előtt ezt a közleményt, és nagyon nagyra értékeltem azt a pozitív vitát, amelyet ennek kapcsán lefolytattunk. Ezzel a közleménnyel az EU vezető szerepet vállal a tekintetben, hogy az egész világon az óceánok irányítását a gazdálkodás biztonságos alapokra helyezze, és felépjen az állományokat rossz helyzetbe hozó halászati praktikákkal szemben. Továbbra is nagy nyomás alatt vannak az óceánok, meg kell teremtenünk a fenntartható kék gazdaság feltételeit, és végül erősítenünk kell az a kapcsolatos kutató munkát, folytatni kell az adatok gyűjtését. Ezek ambiciózus célok, remélem, hogy számíthatok önökre és az Európai Parlament támogatására. A munkánk részeként felajánlottam azt is, hogy október 5-én és 6-én az idei évben Máltán mi adjunk otthont az nem világóceán konferenciának. Mérhető kötelezettségvállalást várunk el az állam és a magánszereplőktől egyaránt az óceánok fenntarthatóságának biztosítása érdekében. Emellett szeretném egy kicsit színesíteni ezt a konferenciát. Először is azzal, hogy kicsit változik a földrajzi fókusz. Nagyobb hangsúlyt kapnak a mi óceánjaink, azaz a földközi tenger, az Atlanti óceán és az Indiai óceán. Másodszorban a tematikát is bővítjük. Korábban csak négy fontos témával foglalkoztunk, a tengerszennyezés, védett területek, fenntartható halászat, illetve az óceánok klímára gyakorolt hatása. Továbbra is építünk erre a négy témára, de emellett még két fontos kérdéssel, a kék gazdasággal és a tenger biztonsággal is kívánunk foglalkozni. Mindez kiváló lehetőség az Unió számára, hogy kihasználja és tovább vigye a jelenlegi lendületet. Egy közös közleményt fogadtunk el az északi sarkvidékkel kapcsolatban, hiszen a klímaváltozás, a gazdag biológiai sokszínűség megőrzése szempontjából nagyon fontos ez a régió. Itt is erősíteni kell a nemzetközi együttműködést. Magarénével együtt egy magas szintű találkozót szervezünk június 15-én és 16-án Finnországban, hogy beszámoljunk az északi sarkvidékkel kapcsolatos tervek megvalósításáról. Rátérve a földközi tengerre, ahogyan Ellen is elmondta, itt is azon dolgozunk, hogy még fenntarthatóbbá tegyük a halászatot, erősítsük a felügyeletet, a biztonságot és a kék növekedést elősegítsük. Minden parti államot felhívok arra, hogy vegyenek részt egy új földközi tengeri mediterrán partnerségben, fenntartható kék gazdaság kialakítása a célunk, amely biztonságosabb és produktívabb. Tavalyi találkozónkon elmondtam, hogy a földközi tengerben a halálományok túlhalászata milyen nagy kockáz, kockázatot jelent, és a jövőben sok százezer ember életét veszélyezteti, ez hisz, akik a, nek a léte a halászattól függ. Ezért cselekednünk kell. Éppen ezért tavaly áprilisban rendeztünk egy konferenciát európai és nem európai országok számára, azzal a céllal, hogy még eltökéltebben valósítsák meg a földközi tengeren a megfelelő halászati eh, terveket. Most már látszanak az első eredmények. Az ICAT-ban, a Nemzetközi eh, Halászati Szervezetben a kék úszonyú tonhallal kapcsolatban sikerült elfogadni nagyon fontos új intézkedéseket. Most eh, folytatnunk kell a továbbhaladást a több éves tervek kapcsán, hiszen a földközi tengeren minden figyelmet megérdemel ez a kérdéskör. Ennek egyében az összes mediterrán miniszter számára jövő héten tartunk egy konferenciát, március 29-én és 30-án, és nagyon örülök, hogy az Önök szakbizottságát is képviseli majd több európai parlamenti képviselő. Az északi és a e, déli e, régiók számára is nagyon sok a lehetőség. A e, Malta Medfish politikai nyilatkozatot is alá fogják írni a földközi tengeri miniszterek. Ez, ezzel politikailag is aláírják azt, hogy erőfeszítéseket tesznek a jövőben is a következő tíz évre vonatkozó célokat fogalmazza meg ez a nyilatkozat, és a földfőtengeri medence mindegyik részén érintett államok közösen tették ezt a kezdeményezést korrekt, egyenlő versenyszabályokat akarunk a mediterrán térségben, javítani kívánjuk a kisüzemi halászat helyzetét. E, ez, ehhez tudományos szakvéleményekre, további adatokra van szükség, ennek alapján születnek meg az állomány megőrzési intézkedések. Foglalkozni kell a szennyezéssel, a e, halászat, a szállítással és sok más kérdéssel. A halászati ágazat számára szeretnénk e, pozitív lehetőségeket kívánni a diversifikálásra, hogy a e, tevékenység kiterjesszék más gazdasági területekre is. A szomszédainkkal együtt közös kapacitás építési technikai segítségnyújtási te megállapodásokat írunk alá. Tehát az ambícióink nagyok, de megint csak megvalósításhoz számítok az önök szakbizottságának a támogatására. Még egy fontos dossziét hadd említsek meg, ezen most kezdődött meg a trialógus. A külső flotta fenntartható menedzsmentjéről van szó. A közös halászati politikával szeretnénk hozzájárulni a mi vizeinken túl is fenntartható halászathoz. Tehát az EU vizeken kívüli vizeken, hogy az elmúlt években súlyos incidensek történtek. Utolsó megoldásként fel lehet tartóztatni a kárt okozó halászhajókat. Itt alapelvek vannak veszélyben, a saját flottánk, flottáinkon túlmenően az EU-nak teljesen kell fellépni, mindenek előtt a saját vizeinken, ha azt akarjuk, hogy mások is a mi jó példánkat kövessék tárgyalások következnek, állnak előttünk, és nagyon jó lenne, hogyha az EU ezzel a javaslattal kapcsolatban a júniusi New Yorki óceán konferencián már eredményeket tudna bejelenteni. Csak akkor tudunk sikerre jutni, ha ezeket a terveket megfelelően hajtjuk végre. És az EU-nak mindenket otthon kell teljesítenie azt, amiről mond, prédikál külföldön, vagy az EU-n kívül. Az ön, önök bizottságának is nagy szerepe van ebben, és biztosítottam önöket, hogy én magam továbbra is nyitott vagyok, és szeretnék valamennyiünkkel ugyanolyan konstruktívan együttműködni, ahogyan ezt a múltban is megtettük. Köszönöm, Ellen, köszönöm, kedves kollégák, várom a megjegyzéseiket, észrevételeiket, kérdéseiket. Köszönöm. Köszönöm szépen. Eh, Kármenú. Köszönöm, biztos úr. Üdvözlöm Jerome Másádót is. Elnézést, eh, ma reggel nem üdvözöltem itt a tisztelt házban, és őt is szeretettel köszöntöm közöttünk. Most a kérdésekre térnénk át. Amint elmondtam, minden koordinátor három percben, és minden képviselő egy percben szólhat. Mátóra kezdjük. Elnézést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 Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm Gabrielnek is az előadást, mármint a biztos úrnak az előadást, és Gabrielnek is, hogy elé állhattam. Mindig nagyon kellemes őt hallgatni, különösen amikor a, a múltbéli halászati politikáról szólt. Szeretnék a frakcióm nevében kérdést feltenni, Mindnyáján egyetértünk biztos úr abban, hogy a halászati, közös halászati politika reformja igazából az Európai Unió halászati politikának forradalma volt. E forradalom szükségszerű volt. Nagyok az elvárások, különösen az eredmények szempontjából. A reform keretében az egyik legfontosabb szakpolitika a több éves tervekben valósult meg. Finn kollégám árnyék előadója volt a balti tengeri kérdésnek, és megkért arra, hogy tegyen fel a következő kérdést. Ezen terv eredménye biztos úr szerint milyen? Ezen több éves balti tengeri terv valóban gyümölcsöző megoldást hoz majd, valóban jobb végrehajtásához vezet majd a közös halászati politikának? Valójában a tanács mit tett az ön véleménye szerint, hogyan járt el a takkokkal, a teljes kifogható mennyiségekkel kapcsolatban? Vajon-e kifogások, ezen teljes kifogható mennyiségek megfelelőek? A több éves tervnek ez volt az első kérdés. Másik, rövidebb kérdés, technikai jellegűbb. Már egy éve a biztos úr bemutatott nekünk egy új technikai intézkedésekkel kapcsolatos rendelettervezetet, a tanács a javaslattal kapcsolatos vitát lefolytatja, a parlamentben viszont nem kaptunk még információt érdemben erről a kérdésről. Ön szerint ez problémát jelente? Ezen kérdés egyáltalán problémás-e, vagy egyszerűen könnyen előreléphetünk majd ezen technikai, műszaki intézkedésekkel kapcsolatban? Következő utolsó kérdésem pedig az illegális, jogellenes halászatról szól. Hogyan lehet fellépni az illegális kihalászással kapcsolatban, mindenképpen itt már szinte olyan fellépésekről van szó, amelyek kalózkodásnak minősülnek. Megfelelő intézkedésekre van szó. Elnök úr, köszönöm szépen, Antónió. Gabriel Mátónak adom meg a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm, biztos úr, igazgató úr mérleget vont két és fél évről. Valóban nagyon sok minden történt, sok változás volt, és úgy gondolom ez mind a jó irányba halad. Ennek örülünk. És mind nagy reményekkel nézünk a jövőbe. Reméljük, hogy igazi átalakulás lesz a parlamenthez való viszonyban és az információ áramlásban is. Csak támogathatom, amit mondott. Úgy gondolom, hogy a rövid hozzászólási időmben egyet néhány részletre térnék ki. A technikai intézkedések. Amit Antonio is mondott, azt ismételném tulajdonképpen meg. A bizottság véleményét ön bemutatta, de mi a parlamentben ugye tartottunk már négy vagy öt vitát, két meghallgatást a jövő héten, megint az ágazat képviselőivel találkozunk. Valóban tehát sok minden történik minden frakciónak fel kell készülnie a kérdésekből azért, hogy tartassa a módosítók és minden egyébnek a határidejét. Igyekszünk tehát, hogy ráadásul még rövidebbre is vegyük a határidőket, mert nagyon fontos téma, és véleményünk szerint minél előbb eredményt kell, kellene tudnunk felmutatni meg kell tudnunk állapodni is például az egyszerűsítésről, arról, hogy a regionalizálást hogyan oldjuk meg. De hát dolgozunk rajta, még a főigazgatóval is fogunk folytatni majd megbeszélést, figyelünk tehát. Ami a technikai intézkedésekkel kapcsolatos, úgy gondolom, hogyha nem dolgozunk együtt, akkor sok a vesztenivalónk. Nézzük a terveket. Világos, mögé álltunk, egy irányba húzunk önökkel. Jelenleg például éppen a, az Adja tenger térségével foglalkozunk, de van még egyéb is függőben. Igyekszünk, mint mondtam, minél gyorsabban megfelelő eredményre jutni, hiszen a több éves gazdálkodási tervek a legjobb igazgatási tervek erre vonatkozóan. Nem osztom azonban a, véle, a bizottság véleményét a tekintetben, hogy az Európai Unió a kvótákat a, a vörös tonnal kapcsolatban megfelelően dolgozta ki a tak esetében. Igazából nagyon kritikusak, szigorúak voltunk a karthalkótával kapcsolatban is, és hát eh, nem igazán mondhatom, hogy eh, a, a vörös tonhallal kapcsolatban bármi eh, nagyvonalúságot mutathattak volna. Egészen A terv azonban, amit egyéb területekre dolgoztak ki, az mégis úgy gondolom, hogy teljes siker. Van még egy nagyon fontos kérdés, a Marokkóval való megállapodás, amit át kell dolgozni. És még hogyha kétségek is vannak a piacsal kapcsolatban, mégis úgy gondolom, hogy ez a megállapodás olyan, ami mellett egyértelműen állást kellene foglalnunk. Mauritániával már siker volt, a megállapodás azt mutatja, hogy más esetekben is az lehet. Nézzük most a külső flottákat. Ön szankciókról beszélt, persze szankciók legyenek, de ne kettős. Köszönöm. Ricardo Serrao Santos kollégának adom meg a szót. Köszönöm szépen elnök úrnak szintén és Carmen Novella biztos úrnak is, hogy velünk van ma. És a főigazgatót, urat is üdvözlöm. Három perc bizony, igen rövid, és rövidre is kell fognunk tehát kérdéseinket. Az első az akvakultúra ágazatra vonatkozik. Nagy elvárásaink vannak Európában mert igen fontos ágazat ez, különösen az élelmiszerbiztonság szempontjából számunkra. Ugyanakkor problémák merültek föl nemrégiben az ágazatban, és egy jelentés is szól erről, tudományos jelentés, mely szerint a vadon élő halakat hal lisztre alakítunk át, és aztán ezzel a halliszttel tápláljuk a szárnyas és sertés állományunkat is. Látjuk, hogy az élelmiszerbiztonság egyes láncpontjain gondokat jelenthet mindez. Valóban, így van mert mindennek kihatása lesz, negatív kihatása a teljes élelmiszerláncra. Tudjuk, hogy számos kifogás esetében a világszintű halálományokat is erre is felhasználják, és 90%-a igazából olyan halakra vonatkozik, amelyek élelmiszer minősége ugye nem feltétlenül ö, megfelelő, és nem hasznosítják újra ezen halakat. Viszont a jó minőségű halálományból egyre kevesebb van Európában. Hát a bizottsághoz intézem a következő kérdést, mit kívánnak tenni ennek a ö, ö, megoldásnak, ö, a mm, megtalálására. Itt én most kifejezetten a kirakodási kötelezettségre gondolok komoly nyomást gyakorolnak most a, perifériás vizek tengeri állományaira is. És a lakosság esetén is gondolnunk kell a munkanélküliség csökkentésére. Hogyan lehet a régi halu, halászhajókat kiváltani új halászhajókra, környezetvédelmi szempontból hogyan lehet segíteni a, hala, a halász közösségeket. Ne felejtsük el azt sem, hogy bizonyos régiókban a kifejezetten ipari méretű halászhajókkal fogják ki a halakat, és a kis halász közösségek egyre inkább megszenvedik mindezt. Az én régiómban a tonhalászat a legfontosabb a, halászati ágazat, mind a kifejezetten a madridi találkozón is erre külön majd utalni kell, nem tudjuk, milyen döntések születnek. E, a biológiai fenntarthatóságra és a halászat hatékonyságára gondolunk, de elkerüljük a kényes kérdéseket, már pedig a fenék halászati eszközökre és más problémákra is gondolnunk kell a tonnal kapcsolatban. Jan Denkán Péter Vandelent helyettesíti koordinátorként az ECR részéről. Peter Van Dalen. Köszönöm szépen, Péter Van Dalen nevében beszélek. Üdvözlöm Önt is, biztos úr, örülök, hogy itt van. A jövő héten ö, beszéljük meg, hogy milyen kihatásai lesznek a Brexitnek, ha elindítják az 50-es cikket. Valószínűleg sok minden változni fog, olyan is, ami fontos a szakbizottságban, és nagyon fontos, hogy rendszeresen tárgyaljunk erről, hogy a halászati ágazat teljes mértékben tájékoztatva legyen nagyon fontos a terv, de nem most. Korábban is mondtam már, hogy most sokkal nagyobb prioritások vannak. Egyszerűen azért, mert a Brexit bonyolítja a helyzetet a tengerek vonatkozásában. Egy másik kérdés talán megért, hogy miért kérdi, de abszolút távol áll ettől. El tudja mondani nekem, hogy mit jelent az, hogy egy tagállam kiléphet a közös halászati politikából, és lehet-e, hogy egy tagállam kérheti azt, hogy ne kelljen a közös halászati politikához csatlakoznia az EU-n belül tagállamként. Köszönöm. Köszönöm, Ján. Ez az a kérdés, amelyet nem kellett feltenni, de nagyon velő sem feltette. Azonnal meg is adom a szót Alin Neinströmnek. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, eh, Vella biztos úr, mindig nagy örömmel beszélgetünk önnel, és köszönjük a remek előadást. Nagyon értékes volt, ezt komolyan mondom. Ez az év az óceánok éve, most először van eh, egy eh, óceára vonatkozó STG 14 az ENSZ rendszerén belül, és nagyon örülök annak, hogy a lehalászás ellen fellépnek. Márta előtt New Yorkba fogunk az ENSZ konferenciára ellátogatni, és ebből a szempontból is nagyon fontos lenne. Úgy gondolom, hogy az EU jogszabály jó példa, mert valóban segít sok országban az ellenőrzés és a végrehajtás elvégzésében. Hétfőn sokat olvastunk eh, az első tájföldi esetekről, az első ítéletről, amit a brókerekkel kapcsolatban, eh, eh, bocsánat, a, a csempészekkel kapcsolatban hoztak, akik tájföldön embereket csempésztek, és ez kihat a, halászati ágazatra. Akik a Pest szakbizottságban voltak, tudjuk, hogy milyen erős érzelmeink vannak ezzel kapcsolatban. Ez is azt mutatja, hogy igenis tudunk nyomást gyakorolni a halászati jogszabályokkal, és ez más ágazatokat is pozitívan befolyásol, olyanokra is, amelyek a jogszabályban nincsenek benne. Ennek örülünk tehát. Úgy gondolom, hogy nagyon sok más országnak is a a tőkehal halászattal kapcsolatban csatlakozni kell a megállapodáshoz, különösen az Egyesült Államokra és a Japánra gondolok, az ENSZ konferencián ezt fel kell venni. A másik dolog, a halászat világában általában javítani kell az átláthatóságot. Gyakran kritizálják az EU rendszert azért, hogy bár nagyon átlátható, nagyon nyitottak vagyunk, könnyebb, sokkal könnyebb megtalálni, hogy mi mit teszünk a távoli vizeken, mint más flották esetében részt veszünk az átláthatósági kezdeményezésekben, ami jó, de úgy gondolom, hogy ennél többet kell tegyünk, sokkal sürgősebb. Az, át, az átláthatóságot erőltetni kell ki, mit fog, mennyit, hol, stb. Erre vonatkozóan a kezdeményezéseket meg kell beszélni, nagyon érdekes vita lenne hogyha erről mellesleg az ENSZ konferencián és Máltán is tudnánk tárgyalni. Mint ön is mondta, biztos úr, a alapvető elvek forognak most kockán. A, fent, a külső hallászati flották irányításával kapcsolatban. A tanács nagyon fontos munkát végez, úgyhogy figyelünk, és reméljük, hogy támogat minket ez e dokumentumban. Köszönöm. Bereza Tessék. Egy percben. Köszönöm szépen, elnök úr, a figyelmüket. A, a tengeri pókra szeretném irányítani. Az egyszerű hozzáférés a a Spitzbergák körüli hallászátnál nagyon fontos, a szerződésben a diszkriminációmentességi záradék is ezt írja elő. Jelenleg azonban sajnos igazolatlan halászati forráskiosztás van. Ez Nor- azt jelenti, hogy Norvégia nem tartja a nemzetközi megállapodás rendelkezéseit tiszt jelenti. Ez azt jelenti, hogy a mi halászaink csődbe mennek. A bizottságnak úgy gondolom most kell lépnie, azonnal lépnie kell az Európai Bizottságnak, hiszen ezt, ezt nem szabad folytatni. Erősen kell jelezni. Öntől személyesen erős jelzést válunk. Remélem, hogy kezd lépni fog, és megtesz mindent azért, hogy a politikai megállapodás mielőbb megszülessen Norvégiával, mert súlyos a helyzet, és a halászaink tényleg talajt vesztenek. Köszönöm. Merci beaucoup, Jaroslav. Werner Kuhn, et après on... Le commissaire... Janakon, és aztán biztos úr az első sor kérdésre megválaszol. Köszönöm szépen, biztos úr. Köszönöm az elmúlt két és fél év kiváló együttműködését is, hiszen nagyon tisztességes, átlátható volt mindig is. Támogatom azt is, amit a koordinátorok említettek. Különösen Gabriel Mátót támogatom. A több éves terveket, ami illeti, sokkal gyorsabban kell előrébb jutnunk az eddigieknél. Ez teljesen igaz a 2020-ra csak így tudjuk a, a maximális fenntarthatóság, fenntarthatóság hozamot tartani. De hát az egészet vonzóvá is kell tenni. Ez viszont azt is igényli, hogy a szárazföldi infrastruktúrát is erősítsük, a, a beruházásokat javítsuk. Milyen lehetőségek vannak arra, hogy a halászatok, tehát a partaszállási lehetőségek, stb. stb. több beruházást kapjon olyan területeken, ahol fiataloknak például nincs munkahelyük, hogy legyen alternatívájuk. Másrészt mi az összefüggés az Európai Frontex ügynökség és az EMSA között, és az Európai ellenőrzés, halászati ellenőrzési ügynökséget. Úgy gond, vajon javul-e a helyzetük? Lesz-e több forrásuk azért, hogy a, a tengereken érkező menekült áramot is kezelni tudják jobban? Merci, Werner. Köszönöm, Werner. Azt javaslom, hogy biztos úr válaszolhasson már most ezen első körben feltett kérdéssorra. Köszönöm. Köszönöm, Adam nem próbálok most meg egyénileg megválaszolni mindenkinek, hanem azt gondolom, hogy voltak megjegyzések, és inkább azzal kezdeném, hogy a, az igazgatási tervekre, e, irányítási tervekkel kezdjük, eszp vel Miért van szükségünk e, erre, mert 2020 már mindjárt beköszönt. Amikor gyorsabban szeretnénk a dosszékban haladni, a technikai intézkedések dossziéjában is gyorsabban kell eljárnunk. De minden egyik fájl esetében így van ez, hiszen mindjárt beköszönt 2020. A menedzsment tervel kapcsolatban valóban van még lehetőség az ellenőrzési területen, a kikötési, kötelező, kirakodási kötelezettségeken is van még mit tennünk. A balti tengeri terv eredményes volt, Valóban az mit ben ahogyan eh, elmondtuk, tavaly módosítottuk, jelentős lépés volt ez eh, előre lépés, és remélem, hogy az eredményeket is majd eh, nem sokára valóban értékelhessük. Ezen több éves tervet öt év múlva kell majd értékelnünk, és hogy esetleg öt év bel az öt éves határidő előtt lehetne már értékelni ezt a tervet. Legalább három éves adatállomány ismeretében van tehát még más tervek területén is előrelépésre lehetőség a balti tengeri példát követve a bizony, az, az, az Európai Tanácssal kapcsolatos pozíció nem sokára az általános megközelítést eléri majd, elfogadja a tanács, és reméljük, hogy a Raduszt jelentésben júniusban önök is tudnak majd szavazást szervezni, elfogadva azt, és mi most az északi tengerről beszélünk, ez fontos, hiszen valóban olyan állományokról beszélünk, amelyeket már most komolyan lehalásznak. Az MSY a cél, és igazából utalás történt az Adriai tengeri térségre is. Igen fontos több éves tervről van szó, mert ez lesz az első a mediterrán térség vonatkozásában szívemhez közel áll a földközi tenger, és hát bizony a legnagyobb fejtörést is okozza számomra, mert különbözőek vagyunk, különbözőek vagyunk, rendben, de mindenkinek eh, azt mondom, hogy jó lenne pozitívabban eltérőnek eh, különleges lenni, nem pedig negatív eh, van kell eltérőnek lennünk. Ha jobbak vagyunk, mint a más, többi más régió, akkor az nagyszerű. De különösen a földközi tenger vonatkozásában kell mentalitást, hozzáállást váltanunk mert amikor kisméretről beszélünk, az egyetlen fenntartható halászatról, akkor mm, azt gondolják, hogy ez előnyös lehet számukra, és akkor mindenből ki lehet vonni magukat a halászoknak. Nem, nem így van. A kisméret valóban a legfenntarthatóbb lenne, akkor az Atlanti óceánt a Mediterrán tengerrel összehasonlíthatnánk. A Mediterrán régióban 80%-a a halászoknak és a halászati vállalkozásoknak kisméretű akkor ez lenne a legfenntarthatóbb régió, ha valóban a kicsi lenne az egyetlen üdvös megoldás. Én egyetértek azzal, hogy támogatnunk kell a kis közösségeket, és már most ezt tesszük. De amikor kis méretről beszélünk, akkor valóban tudnunk kell, hogy miről beszélünk. E, én magam is elmondtam, hogy bárhová e, ellátogassak, mindig találkozom a halászokkal, és nyílt szívvel, ami szívüken, szájukon van a halászoknak, hiszen tudják, hogy közülük való vagyok én is. De amikor azt mondja egy halász, hogy én kisméretű, kis halász vagyok, miért? Mert nekem nincs e, egy olyan a, a, a, 36 méteres a halászhajom, nem, de nekem van 3-12 méteres, hát akkor az egyik az én nevem a másik a fiam nevén, aki az egyetemen hallgató, és éppen joghallgató, a harmadik meg nem tudom, a család másik tagjának 12 méteres hajója. Igen, segítenünk kell a kisméretű halászatokat, de nem biztos, hogy csak ez az üdvös út mert az ellenőrzések hiánya és a kivételek biztos, hogy nem segít senkin. Ezt a vitát tehát múlt héten is Zadálban lefolytattam, amikor az adriai tervről beszéltem, Múlt februárban fogadták el az adriai tervet, és a medákkal tárgyaltunk erről. Hosszas konzultáció után az Európai Parlament is egy saját kezdeményezésű véleményt fogalmazott meg erről a tervről. A tanács elé tártuk, és remélhetőleg nem sokára tárgyalhatunk újra erről önökkel. Két kifejezett a Szardínia és a Szardella túlhalászatáról beszélünk, és valahol itt kell mindenképpen a, a kirakodási kötelezettséget megerősíteni. A meglévő intézkedések az Adriai tengeren, a nemzeti intézkedések és a GFCM intézkedések is. Ezek olyan erőfeszítések, amelyek kifejezetten mm, arra appellálnak, hogy a valóság is milyen is valóban, hogyha ha, ha, 20%-kal csökkentjük a, a halászhajó állományt, az nem jelenti azt, hogy az állomány pusztulást 20%-kal csökkentjük, mert ezen meglévő halászhajó állomány még mindig, vagy park még mindig túlhalászhat. De valahol a, a tiltott időszak után mindig kimennek a nyílt vizekre ezen ha, hajók, és bizony az állomány pusztuláshoz még mindig hozzájárulnak. Úgyhogy mindenképpen saját érdekükben kell az Adriai tengeren bevezetni ezt a tervet. Most térjünk vissza a földközi tengerre. A persze a, az első adriai tengeri tervtől félnek a földközi tengeri e, halászok, mert nem szeretnék, hogy bevezessék a további ellenőrzést a földközi tengeri területen sem. De hogyan lehet azt mondani, hogy az adók nem működnek a földközi tengerben? Nem, különböző adók lennének? Nem. Az egyetlen halászat, ahol a TAC-t bevezettük, a teljes kifogható mennyiséget, ez a ton. Ez az egyetlen tak, és ez működik, mert most már a halászok azt mondják nekünk, hogy valamikor ö, nehézségeink voltak a kék 25 ton hallal, most már annyira sokat ton, hogy szinte ki se tudjuk őket fogni. Nagyszerű, igenis az adókkal sikerült előlerépést elérnünk. Úgyhogy működik a rendszer. Én megpróbálom meggyőzni a halászokat, hogy nem, nem az én érdekem ez, hiszen két év múlva én visszatérek Maltára. Nem, én a következő generációs halászok érdekeit képviselem mi nem jót teszünk a jövővel, hogyha ma lehalásszuk az állományokat, hanem elraboljuk a jövő generációitól, fiainktól, unokáinktól a, a halállományt. Ami az Adriai tengerét illeti, remélhetőleg előrépéseket tehetünk ott is. A technikai intézkedésekre térjünk most, tehát valóban így van, előrelépések történtek, de bizonyos előrelépésekre még továbbra is szükség van. Ami a tanácsot illeti, a Brexitre is utalás történt. Igen, fontos tehát az IC dolgokat átgondolni még a Brexit előtt, mert sem az EU-nak, sem pedig az Egyesült Királyságnak nem áll érdekében azt, hogy nem egységes verseny feltételek mellett lehessen fellépni. Mindkettőnk érdekében áll, hogy azonos játékszabályok alapján tudjunk eljárni. Az IUU-val kapcsolatban egyetértek a kollégával, az IUU-val kapcsolatban. Az EU jogszabály, az IUU is a fenntartható halászat mellett teszi le voksát belül, e, az EU házán belül is úgy kell eljárnunk, hogy ne bort igyunk és vizet prédikáljunk, vagy éppen fordítva. Tehát következetesnek kell lennünk az iou kapcsolatban, és az óceán stratégiai kifeszi részét az, az óceán stratégiának. És a segítséget 50 ország felé nyújtjuk, képesen, együttműködve a építésüket felerősítjük, hogy az IUU ellen sikerüljön fellépni. Még a sárga kártyás országoknál is igazából, amikor azt mondjuk, hogy az exportot nem teszük lehetővé az EU felé, és akkor az USA-nak sem engedjük meg, ez komoly kihatással lesz. Az EU-Kína IUU munkacsoportot is felállítottuk múlt héten. Múlt évben találkozott ez az első formáció, és mindenképpen az IUU elleni küzdelmet fel kell vennünk. A regionalizációra is történt utalás egy felszólaló részéről. Valóban a regionális kezdeményezéseket tovább kell vinnünk, hiszen tudjuk, hogy hol vannak a problémás kérdések a regionalizációban, és hogy milyen megoldásokkal lehet azokat megorvosolni. Amikor mi azt mondjuk a tagállamainknak, hogy vegyék ki a részüket ebből, akkor nem azt várjuk el tőlük, hogy mindent visszaküldjenek, ami a... igen. Persze, amikor tudományos tanács összeült júliusban, akkor már megállapodás született arról, hogy három éven belül a ton kvóta növekedését várhatjuk, és várjuk ezt továbbra is. Reméljük, hogy a tudományos grémium majd megfelelő döntést hoz ígéretesek a hírek ezzel kapcsolatban és valóban el kell azon tűnődni, hogy milyen lépéseket tehetünk a kékuszonyú, kékuszonyú tonhal esetében. A karthal esetében pedig ugye nekünk is felelősségünk van az Európai Unió szintjén, mert 75%-a a kifogása a földközi tengerben, a karthal kifogásnak bizony Európai Uniós kifogás és ez a halászok felelőssége, hiszen az állomány vesztés kérdése forog kockán itt. Én azt gondolom, hogy a, a, két, hogy az, az ICAT szintjén is azt mondjuk, hogy öt éven belül 3%-os változást vánk el. Ez nem olyan nagyon sok, hogyha tudjuk, hogy az eredmény valóban kedvező lehet az állomány szempontjából. Marokkóra is történt az SFPA vonatkozásában egy kérdés. Az európai halászok számára ez fontos, Július 14-én lejár jövőre a megállapodás, és Marokkóban, Agadírban Akánus miniszterrel tárgyalóasztalhoz ültem, nagyon pozitív szellemiségű egyeztetésre került sor, és a marokkói partner is az EU-val igen tárgyalóképes. Ezt elmondván nyíltan kell fogalmaznom, vannak még bizonytalanságok, mert önök is tudják, hogy két függő bírósági esetről kell, hogy szóljunk. A, a megállapodás érvényességéről is, és és a poliszárió fellépéssel kapcsolatban is ezen két függőben lévő bírósági ügy tőleltekintve nagyon pozitív fejleményekről beszélhetek. Mauritánia, Guinea-Bissau, Mozambik, Mauritius szigetekkel is a tárgyalókészség megven Tanzániával és Gániával is. Most a köszönetet mondok kolléganőnknek, és köszönöm szépen eh, az ő általa elmondottakat. Valóban nagyon fontos szerintem, és különösen eh, egy ilyen eh, kérdéssel kapcsolatban az adott záradékkal megfelelően bánni, és a bizottság a megfelelő lépéseket megteszi ez irányba. Szükség van arra, hogy megvizsgáljuk, hogy azok a, az engedélykérők, akik valóban engedélyeket kívánnak megkapni, azt gondolom, hogy meg kell vizsgálnunk, hogy, hogy egy FPA jegyzőkönyvmentesen a tagállamok számára milyen lehetőséget biztosít majd. Aztán az átláthatóság az adatbázissal kapcsolatban, amelyre utalás történt szinten a képviselővel kapcsolatban. Igen, közösen kell fellépnünk a, a kis méretű vállalkozások támogatását, de ö, feedbackkel együtt. Ha adataink nincsenek, hol halásznak, milyen mennyiséget halásznak, milyen halálományokat fognak ki, ezekkel kapcsolatban az adatállomány hiányzik. Ö, igazából, ö, amikor nincsenek bejelentett halászmennyiségek, Hát az adatokkal kapcsolatban még a jogosan kifogott, de nem bejelentett mennyiségek is alássák az adat, mm, az adatállományunkat. Az akvakultúra is igen jelentős ágazat, és bátorítanunk kell a fenntartható akvakultúrát, mert Európában még mindig 60%-át az, mm, a hal igényünknek importáljuk. Ez az egyik az öt, öt lehetőségből Európában, az akvakultúra ezen ötből az egyik Tudjuk, hogy ugye az akvakultúrából származó állat eledelek készítése, ez, ez már egyre kevésbé elfogadható, és más alternatívák is léteznek már. úgymond most már egy harmadára csökkent ez a jelenség. Ami az átláthatóságot illeti, fontos tovább tárgyalnunk az átláthatóságról. A Brexitre az egyetlen megjegyzésem az, hogy akár 28-an, akár 27-en vagyunk, a CFP céljai továbbra is ugyanazok lesznek a közös halászati politika céljai a, aktív, aktívan vett részt az Egyesült Királyság a közös halászati politika kidolgozásában, és attól, attól hogy kilépnek majd az EU-ból, még mindig kartkarba öltve kell, hogy együttműködjünk. Ami pedig a jegestengeri pók kérdését illeti fontos kérdés, ez külön a lett regionális regionális hatóságokkal, a fontos iparág kérdéseiről tárgyaltam, mind az EU és mind Norvégia megoldást keresünk, oly módon, hogy az mindkettőnk érdekeit szolgálja. Saját állásponttal rendelkezünk, pozitívak vagyunk, és nagyon pozitív találkozót tartott a norvég norvég partnerrel pénteken. És a norvég halászokkal kell mindenképpen a, az átmeneti időszakban a támogatásuk formáját megtalálni. Valóban. 2020 már itt van, mindjárt beköszön, és a, valóban még mindig azt szeretném, hogy az FC a kék gazdasághoz jobban hozzájáruljon, és vannak olyan projektek, amelyeket elfogadtak az EFSZ-ben, és azokat még javít, valóban arra használjuk majd föl, az, úgy aknázzuk ki, hogy pozitívan járuljanak hozzá. Elnök úr, köszönöm szépen. Most a kérdések második körére térünk át. Paco kollégának adom meg a szót. Köszönöm szépen, biztos úr. A kérdésem a következő. Az ellenőrzési rendelettel kapcsolatban mi a helyzet? Hát ez 2004 óta nem működik. A törekvés az, hogy legyen egyfajta harmonizáció, de ez végül is kudarcba vall, kudarcot vallott. Született egy irányelv, amelyet bizonyos tagállamok komolyan vesznek, mások kevésbé. És mindennek az a hatása, az eredménye, hogy a halászokat ez nagyon rosszul érinti. A Brexitre rátérve. Kilenc ország tömörült az halászati szövetségbe, amint tudjuk. És néhányan köz, ezen országok közül, a britek és mások azért mindent meg kell, hogy tegyenek annak érdekében, hogy a Brexit ne járjon traumatikus következményekkel. Marokkó, Bissau-Guinea a megállapodásaink nagyon fontosak az EU flottája számára. Köszönöm szépen, hogy az elnök azt is, hogy ilyen rövid volt. Következő képviselőasszony. Köszönöm szépen a szót, elnök úr, biztos úr. Van egy anekdóta, az, az anekdóta, amit mondott a mediterrán térséggel kapcsolatban, nem igazán tetszett nekem. Nem, nem ezt a kép, ez a kép, bár nagyon tisztelem ön, de amit itt elmondott, ez a kép, ez hamis eh, a kisüzemi halászokról, én gratulálok önnek a munkájához, ez teljesen más, mint ahogyan az elődje dolgozott, de azért ez az anekdota, ezt a, ezt a képet, ezt nem szabad, hogy így terjessze el erről a térségről, a mediterrán térségről, de az atlanti térségről sem. Ez nem volt helyén való. Véleményem szerint a földközi tengeri térségben valóban döntéseket kell hozni, itt százszerzékban egyetértek önnel, hogy sokat tennivaló, lehet, hogy bizonyos intézkedéseket a jobb örömmel fogadnak a halászok, másokat pedig nem. Gondolkodnunk kell gond, a nem az EU kívüli országokra, a mediterrán országokra, velük kapcsolatban is szükség van megegyezésre, kvótákkal, flottaméretekkel méretekkel kapcsolatban. Tudom, hogy folyik az együttműködés a nem EU tag mediterrán térségi országokkal. Mi is a helyzet most Marokkóval, Tunéziával kapcsolatban? Ami miatt aggódunk egy kicsit az az, hogy az omnibus rendelet megfelelő mértékű mozgásteret, rugalmasságot biztosít-e. Mi most ezzel kapcsolatban a helyzet? És végül az utolsó kérdésem, a reform után mi lesz a helyzet a kirakodási kötelezettségekkel? Néhány ágazatban, ugye már léteznek ezek a kötelezettségek, de úgy tűnik, hogy néhány tagállam ezeket nem igaz, nem hajtja végre. Igen, a megjegyzés kapcsolatban nem szeretnék én a, a biztos úr helyett válaszolni, de szerintem egy kicsit ilyen nem, egy picit vicces típusú volt az ő anekdótája. Barátunk, ő maga is máltaiként földközi tenger béli. Igen, persze, tisztázást kérnék szépen biztosan. Urike? Köszönöm. Köszönöm szépen, én is nagyon örülök annak, hogy itt van biztos úr, és szeretném megköszönni a bizottság minden munkatársának a nagyon jó és szoros együttműködést. Hálás vagyok azért, hogy ilyen biztosunk van. Júniusban a tervek szerint itt a szakbizottságban szavazni fogunk, illetve garantálom, hogy ez így lesz, nagyon jól haladtunk. Ami a Brexitet illeti, az északi tengeri tervek kapcsolatban fontos, hogy eh, legyenek eh, tárgyalások, megszülessen ez a terv, mert ha ez nem így lesz, akkor ez gyengíti a pozíciónkat. És végül meg egy kérésem. Véleményem szerint valóban jól, jó munkát végzünk a eh, külügyek területén, a külső partnerekkel, kapcsolatban a menekülési okokat vizsgálva nagyon fontos, hogy olyan helyzetet teremtsünk, hogy ne kelljen elmenekülni embereknek sehonnan. Talán célszerű lenne egy brosúrát elkészíteni, és abban világosá tenni, hogy az embereket valóban tudjuk támogatni, és talán az agrár, illetve a kereskedelmi politikát vehetjük pozitív példaként. Is, Hajója Pirik. is, Reyer. Köszönöm szépen, elnök úr. Biztos úr, nagyon jó, örülök, hogy itt van ebben a szakbizottságban. A technikai intézkedésekre szeretnék rákérdezni. Ön egyet említett, és igen, ez megoldás lehet a kirakodási kötelezettség számára, és a kisüzemi halászattal kapcsolatban is ön ezt mondta de még nagyon sok minden mást is megtehetnénk, és pozitívabban kellene reagálni. A, halászok elég negatívan értékelik azt, ami eddig történt több éves gazdálkodási tervek. Nos, itt a multinacionálisok mellett a a voksot és a szélkerekek, szélőművek mellett, vagy a, vagy a halászok mellett. Hollandiában ugye nagy, nagy sok szubvenciót kapnak a szélerőmű parkok, de ez károsítja a e, halászatot, ugye ami a kulturális örökség része. E, vagy az egyik, vagy a másik e, mellett kell láncsát törnünk. És a kollégáknak mondom a következőt, nagyon oda kell figyelni arra, hogy ugye a hal a legegészségesebb élelmiszer, antibiotikumot nem tartalmaz, úgyhogy itt fontos, hogy hogyan gondolkozunk. Egy brazil agrárminiszter azt mondta, hogy a kis gazdák számára teljesen teljesen mások a szabályaink, mint a multinacionálisak eh, számára, úgyhogy nekünk is ezt az utat kellene követnünk Európában. Lidia, tenor. Obrigada, presidente. Eh, gracias, comisario. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Két dolog. Először is a kvóták, a takok, a teljes kifakató mennyiség kérdése. Mi is a helyzet a kvótákkal? Itt sokszor diszkriminációt eredményez az országok között, sőt, akár még egy országon belül is lehet diszkrimináció a kvóták miatt. Tervez valamit a bizottság, vagy ha is igen, mik ezek az intézkedések? Azután a tengerek e, szennyeződése valóban nagyon sok aggodalomra ad okot, a tengerszennyezés, a halászok számára is nagyon sok problémát okoz, és emellett e, az állományokat is e, pusztítja. Mit terveznek tenni ez ügyben? Marco Afonte. Nel mio report sul Mediterraneo ho inserito semplicemente... Nos, a földközi tengerek kapcsolatos jelentésemben a kvóta, mint lehetőség szerepel a védelmi intézkedések között. A néppárt, az SZND viszont azt mondta, hogy ezt húzzuk ki a szövegből, ez tabú, nem csak a halászok számára, nem úgy tűnik sok kollégám számára is, hogyha a földközi tengeri halászatról van szó. Létezik egy portugál tanulmány, amelyben teljesen világosan leszögezik, hogy az általánosságban meghatározott kvóták, itt most nem a mediterrán térségről beszélünk, összhangban kell, hogy legyenek az MSZ-vájjal, de ezek nem lineárisan növekednek. Itt megalapítunk egy évre teljes kifogható mennyiséget, de a következő évben ez már nem lesz feltétlenül indokolt. Nem tudom, hogy a közös halászati politikával kapcsolatos céljainkat így el tudjuk elérni. Köszönöm. La verdad es que casi no hay que decir ya nada. Porque... Köszönöm szépen. Tulajdonképpen ehhez már nem is kell semmit hozzátennem. A földközi tengeri térség kérdéséhez akartam hozzászólni, illetve kérdéseket feltenni, de a kollégák már mindent elmondtak, minden kérdést feltettek amiket én is szerettem volna. Vannak olyan halászati módszerek, amelyek nem eh, megfelelő módon bánnak az állományokkal. De gondolni kell más eh, problémákra is, a klímaváltozás, a kisüzemi parti halászat, itt technikai intézkedésekre van szükség, eh, hogy javuljon a helyzet és ahogyan Gilera a nem is mondta, elmondta, a mediterrán térségben valóban sok a probléma, itt ez ugye nem alapvetően nemzetközi vizekről beszélünk, és nagyon sok eu kívüli ország játszik fontos szerepet a földközi tenger térségében, éppen ezért őket is figyelembe kell venni a halászati erőforrások tekintetében. Fenntartható halászatot a harmadik országok esetében is el kellene érni. Tudom, hogy dolgoznak azon, hogy megszülessenek megállapodások ezekkel az országokkal, de aztán utána is nyomunk a követni, hogy betartják-e a megállapodást. Veronika Coburnur egy percben, és nem kell csak feltétlenül a Brexitről beszélni. Igen, korábban azt mondta, hogy a brexit kapcsolatos kérdéseket nem válaszolja meg. Én ezt teljesen értem, és szimpatizálok is ezzel, hiszen a máskülönben a bizottság tagja is, ami másról nem beszélnének, csak a Brexitről. De hogyha előre vetítjük, hogy milyen jól fog működni a közös halászati politika, hiszen a külsőflottákra vonatkozó kitűnő jelentés, és ezt alátámasztja, Skócia szeretne EFTA tag lenni, és Sturgeon miniszterelnök asszonynak erről a utópikus gondolatáról mi a véleménye? Köszönöm, David. A képviselők kérdéskörét meghallgattuk, most megadom a szót, válaszadásra tessék. Thank you, thank you very much, Alain. With regards to... Um... Köszönöm szépen. Akkor a Brexit-tel kezdeném. Megismétlem, hogy az, hogy nem beszélünk most a Brexitről, az nem jelenti azt, hogy nem készülünk fel a Brexitre. Itt most nem beszélünk róla, de azért nagyon is készülünk. Földközi tengeri térség, Aguilar és mások is tettek fel kérdéseket, több kollega is. Nos, a mediterrán térség a leggazdagabb régió lehetne, a legsokszínűbb, és rengeteg állomány él a földközi tengerben, sokkal több, mint bárhol másutt. Itt nagyon sokszínű a halálomány. De a lehetőségeink folyamatosan csökkennek. Még akkor is, és itt őszintének kell lennem, amikor bírálom, bírálom saját magunkat is, hiszen én is mediterrán térségben élek, őszintének kell lennünk. Például a karthal kérdése az ikat van, Ugye az ikatban mindenki újra mutogat ránk, hogy a legkevésbé fenntartható halászat a karthal vonatkozásában pont EU-s tagállamoknak róható fel. Ez gyengíti az álláspontokat, a pozíciónkat, megnehezíti nem csak az EU-ban, hanem nemzetközi fórumokon is, mint amilyen az ikat. Marokkó nagyon szépen haladunk előre Marokkóval. Amikor megpróbáltam elérni, hogy készüljön egy mediterrán stratégia, először is a tagállamok rögtön azt mondták nekem, hogy ne felejtsük ezt el, ez nem lehet, a szabályok csak az EU-s tagállamokra vonatkoznak, és aztán ott vannak az észak-afrikai országok, ezek úgyse eh, tartják be ezeket a szabályokat, Hát elnézést, ez két megjegyzésem volt. Amikor arról beszélünk, hogy a földközi tengerben gondok vannak az állományokkal, akkor nem közös állományokra beszélünk, amelyeket megosztunk az észak-afrikaiakkal, hanem olyan állományokról, amelyeket csak a mi tagállamaink halásznak. És itt van az Adriai tenger például. Az Adria tenger, amikor a Szardináról, Szardiniáról és a Szardelláról beszélünk, nem motogathatunk az észak-afrikai országokat, Szlovénia és, és Horvátország halásza ezt a két halat és nem mondanám azt, hogy könnyebb tagállamokkal tárgyalni, mint nem tagállamokkal. Marokkóval kapcsolatban én úgy érzem, hogy igenis jó az együttműködés, ők végzik a dolgukat. Még egy dolog, nem tudom, hogy tudják-e. Marokkóval kapcsolatban volt egy nagy kérdés, egy rendőri fellépés, karthalat árultak egy kis bolt, kis halászboltban, és vagy rendőri ügylet, el, a rendőrség elpusztította a halakat, és ez egy országos katasztrófa lett eh, Marokkóban. De továbbra is eh, támogatják a mi közös eh, karthas stratégiánkat az ikaton belül és nagyon jól reagáltak Marokkóban, amikor mi eh, az összes mediterrán országgal tárgyaltunk a Katánia folyamat során, először a tagállamokkal, azután mindenkit meghívtunk eh, Brüsszelbe. Eh, el is jött, és részt is vett megbeszéléseken mindegyik érintett ország. Kirakodási kötelezettség, igen, itt még sokat tennivalónk de én úgy gondolom, hogy több eszközünk van, amelyeket még mindig nem is kezdtünk el használni. És az én álláspontom az, hogy használjuk fel az összes rendelkezésünkre álló eszközt először, és utána, ha még szükség van rá, Hát lehet, hogy elbizonytalanodunk e, e, a kirakodási kötelezettség kapcsán. Hát nem, még mindaddig, amíg nem használtuk fel az összes lehetőséget, e, nem tehetjük ezt meg. Az északi tengeri régival kapcsolatos szavazás valóban júniusban lesz, és ez nagyon fontos, különös tekintettel a politikai helyzetre. Egyetértek azzal is, hogy igen, a külső dimenzióval sokat foglalkozunk, de ezt tudnunk kellene kommunikálni is akinek köze van a politikához, az ugye hogy itt vannak a gondolkodók, a cselekvők és a kommunikátorok. Tehát sokat gondolkodunk, sokat teszünk, de nem kommunikálunk elég jól és eleget. Ebben teljesen egyetértek önnel. Azután, mi a parti halászatot illeti, itt is azért javul a helyzet. Itt már a 70-es években indult ez a nagy szágá, azután 2000-ben és 2015-ig indult egy nagy kutatási program, és ezt követően született egy tudományos vélemény, ami szerint a környezetre gyakorolt hatása a pulse phishingnek kisebb, mint gondoltunk. Két évvel ezelőtt, 2014-ben egy pilotprojektet indítottak tudósok, NGO-k, kormányzatok együtt, több mint 84 ilyen kupolt és hálós hajó vesz részt ebben a kísérleti projektben, és a jelentések, az eredmények igazából pozitívak, de majd mindent végig tudunk, fogunk még gondolni. Kis gazdaságokkal kapcsolatban fontos, amit elmondott. A halászati ágazat valóban fontos szerepet játszik eh, a táplálkozásban, és sokszor alábecsülik ezt. Amikor eh, például a Milánói Expo-ra mentem el, ugye a Feeding the Planet eh, volt a mottója ennek a kiállításnak. Mindig csak a, arról beszéltek, hogy a mezőgazdaságnak milyen hozzájárulása a táplálkozáshoz. De a halászat nem is volt jelen. Én ellátogattam két-három pavilonba, ahol igenis azért ott volt a halászat is, de ezen kívül semmi el kell mondanunk azt, hogy a halászat a mi ágazatunk, és milyen nagy mértékben járul hozzá az emberek élelmezéséhez. Maria, Linda, igen, egyetértek. Nem szabad diszkriminálnunk a takokkal, a kótákkal kapcsolatban, egy országon belül, de a halászati lehetőségek elosztása az országok között, ez nem a bizottság vagy a parlament előjoga, hanem ez a tagállamok ügye. A tagállamok felelőssége. Igen, mi biztatjuk a tagállamokat, mint önök a parlament is, amikor elosztják a halászati lehetőségeket, akkor vegyék figyelembe a társadalmi, gazdasági és környezetvédelmi megfontolásokat is. A szennyezés, hát ez az évszázad egyik nagy kérdése terjed a szennyezés, nem tudunk lépést tartani, és ezért a tengeri szennyezés kérdését fölvettük a körforgásos gazdaság cselekvési tervünkbe. Ugyanis a tengeri szennyezés, a műanyag szennyezés, ugye 80 százalékáért mi vagyunk felelősek, és a legjobban a kezelés az, hogy nem is keletkezik hulladék. Ezért a körforgásos gazdaságban kialakítottunk külön a műanyagokra vonatkozó stratégiát, és a, ennek a műanyag stratégiának a legfontosabb eleme, hogy egyáltalán ne is keletkezzen műanyag hulladék, annak köszönhetően, hogy reciklálunk és újra hasznosítjuk a műanyagot. Márko előtt meg kell köszönnöm Márkónak a kitűnő jelentést, amit az állományok állapotáról, a földközi tengeri térséggel kapcsolatban írt, nagyon fontos kérdésekről beszélt, a kisüzemi halászat fontosságáról, harmadik országokkal kapcsolatos intézkedések, társadalmi, gazdasági szempontok, adatok közzététele, halászati lehetőségek, stb és a legtöbb ilyen kérdéssel remélhetőleg foglalkozni fogunk majd a következő Máltán tartandó miniszteri konferencián, ahol majd terítékre kerül a földközi tengeri nyilatkozat. Veronika is beszélt egyéb tényezőkről, igen, hát sajnos a halállományokra nehezedő nyomás nem csak a halászathoz kapcsolódik. Vannak olyan állományok, amelyeket mi fenntarthatóan halászunk, de más tényezők mégis negatívan hatnak. Milyen tényezőkre gondolok? A savasodás, klímaváltozás, illegális halászat, szennyezés, és ezen tényezők miatt eljön az a pillanat, amikor részletesebben kell majd elkezdenünk vitatkozni az ökoszisztéma megközelítésről a gazdálkodási tervek mellett. Hát ez nem holnap lesz, vagy holnap után sem, több időre van szükség, de végül is a mindezeket, nagyon fontos, hogy figyelembe vegyük mindezeket a tényezőket is. A mediterrán térségben sok eh, nemzetközi víz, földközi tengeri térség elég speciális, abból a szempontból, hogy a legtöbb mediterrán ország nem is eh, eh, hozza nyilvánosságra a, az étszetet, hogy mondjuk Szicíliában beérkező számokat az olaszok nem biztos, hogy továbbítják vagy közzé teszik. Hát ez a a mediterrán térség egyik sajátossága, amivel hát együtt kell élnünk. Remélem, hogy megválaszoltam a kérdéseket. Ha úgy érzik, hogy nem, ha valamit kihagytam, akkor írjanak nekem, és akkor talán majd így is kommunikálunk. Köszönöm szépen, biztos úr. Én azt gondolom, hogy a legtöbb kérdésre válaszolt. Még akkor is, hogyha úgymond mellékes kérdéseket tettek fel a kollégáink, azokra nyíltan válaszolt. Köszönöm szépen, fontos és érdekes volt az ön látogatása és az eszmecsere, amelyet lefolytattunk önnel. Mindig üdvözöljük, szeretettel látjuk, kedves biztos úr, köszönöm, hogy itt volt nálunk. Köszönöm, barátaim!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 Chers collègues, on va passer au point 15 de notre ordre du jour. Kedves kollégák, most a napi rendünk 15-ös pontjára fogunk áttérni, úgyhogy kérem szépen mindenki foglaljon helyet. Tessék, van még itt mit tennünk. Akkor most áttérünk a következő eszmecsére a bizottsággal a jeges-tengeri halászatáról a Svalbard szigeteken. A koordinátor február 28-ai ajánlása és a dokumentáció alapján szervezők meg az eszmecserét a bizottsággal, annak képviselőjével, annak érdekében, hogy tisztázza azon nehézségeket, amelyek jelenleg ott vannak. Ellen Clark asszony Bernard Fritzet helyettesítem ma. Üdvözlöm Önt, és tessék beszámolóját meghallgatjuk. Köszönöm szépen, elnök úr. És nagy örömmel valóban veszem át az igazgató DJ Maré atlanti, balti, északi tengeri és ultraperifériás területek igazgatóságát, és kérem, hogy legyenek velem e, kegyesek, mert ma és elnézőek, mert igazából én átveszem az elődeim dossziéit, munkáját, és ez a mai első napom, úgymond az iskolában. Nos, ami a jegestengeri pókhalászatát illeti a Svalbard szigeteken, nem régiben eh, aggályos esemény történt, ugyanis eh, egy halászhajót eh, lett halászhajót januárban leállítottak, mert a norvég hatóságok úgy vélték, hogy a jegestengeri pók halászatára nem volt a Svalbard szigeteken jogosultsága. Tudják, hogy a bizottság pozíciója mindig nagyon világos volt ezzel kapcsolatban, hogy a tagállamoknak igenis joguk van a Svalbard szigeteken halászni, és semmilyen hátrányos megkülönböztetése nem lehet a norvég és a szerződő felek, a párizsi szerződés szerződő felei között nem lehet ilyen diszkriminációt érvényesíteni. A norvég partner felé mindig is így jártunk el. A bizottság tudja azt is, hogy milyen fontos ezen jeges-tengeri pókhalászat a Svalbard szigeteken. Ezért kezdettől vitte a bizottság a tagállamaink és az érintett halászhajók érdekeit. Mindent megtettünk annak érdekében, hogy a halászhajót, halászhajókat megvédjük. Tudjuk, hogy a 2016 év végi halászati, halászati lehetőségek megalapodásának fényében egy kvótát, halászhajó kvótát áll, állítottunk össze, és Beazonosítottuk a halászhajókat, erről egy listát készítettünk, és Norvégiának megküldtük ezt a listát. Januárban sajnos Norvégia azt jelezte a bizottság felé, hogy nem tolerálja ezen Európai Uniós halászatot fenségvizein, mert az alása a saját ipari ágazatának érdekeit, és ezen lezenátor halászhajót leállították. A halászhajó megállítását követően a biztos is elmondta, hogy maga is, Vella biztos is a norvég hatóságokkal találkozott, és főigazgatónk is tett egy ilyen utazást Norvégiába. Folyamatos tárgyalások folynak január óta egyrészt az érintett tagállamokkal, másrészt pedig a norvég hatóságok képviselőivel. Milyen kilátásokra számíthatunk jelenleg? Az világos, hogy a jogi ö, ö, síkon egyetértünk a, azzal, hogy Norvégiával ö, eltérő érdekeink vannak, és a Párizsi szerződést kétféleképpen értelmezzük mint önök is megérték, ez az jogi értelmezés sokkal tovább hat, mint kifejezetten csak a jeges tengeri pók kérdése. Ezért is ilyen érzékeny a kérdés. Azt hiszem rövid távon nem tudunk majd megállapodásra jutni a Svalbard szigetek halászati jogosultságainak kérdésével kapcsolatban. A halászhajóink szeretnének újra halászni ezen eh, területen, és egyenlőre diszkriminatív módon jár el a norvég eh, eh, partner. Ami jó hír az az, hogy mindkét oldalról látjuk a szándékot a pragmatikus megoldás megtalálására, és aktívan részt veszünk a tárgyalásokban egyrészt a tagállamok, másrészt Norvégiával, annak érdekében, hogy beazonosítsuk a megoldást. A dolgok jelenlegi állásában ennyit tudok csak mondani a legutóbbi eseményekről. Köszönöm. Köszönöm szépen, Klárk asszony. Most megadom a szót a kollégáknak. Közöttük az első, Jaroszláv Valeza, aki szakértője a Svalbard szigeteknek bizottságunkban. Thank you, Mr. Chairman. Köszönöm szépen, elnök úr. Igen. Valóban, akárhányszor beszélek, mindig a jegestengeri pók kerül szóba. De köszönöm, Clark asszony, gratulálok, és minden jót kívánok a jó munkához. Nem lesz könnyű, e, jegestengeri pókkal kezdünk, de a többi sem lesz egyszerű. De nézzük akkor most ezt a konkrét kérdést. Nézzük, hogy jól értem-e a helyzetet. A következő ugyanis. A, az EU Spitzberg a halászati védelmi zónájában való flotta halászatot az Európai Unió legmagasabb döntéshozatali szervének döntését Norvégia súlyosan megsértette. Elfogták a, a vizekre való érkezéskor a halászhajó legénységét, és e már több hónapja folyik az eljárás. Ugyanakkor 2017-re Norvégia növelte a kiadott halászati engedélyeket a, a Spitzberg zónájában 50 norvég hajóknak. A norvég hajók továbbra is halásszák a jegestengeri pókot a védett zónában. Nyilvánvaló aránytalanság van a szerződés értelmezésében, mégis Norvégia agresszívan védi álláspontját el kell ismerjük teljes mértékben, hogy Norvégia halászik, az Európai Unió nem. De facto tehát Norvégia a, a, hal, a hal, halászatra, a fogásra saját magának biztosít csak megfelelő pozíciót. Nem csak a flottába, hanem a feldolgozási infrastruktúrába is a norvég sarköri térségben különböző nemzetiségű vállalkozások jelentős beruházásokat fordítottak, és ezek emiatt most hamarosan tönkre mennek. Több alkalommal említettük már ezt, ma is elhangzott a biztos úrral való beszélgetés során, de soha nem történt semmi lépés. Szeretném, hogyha mielőbb ezt feltárnák ezt a, a jegestengeri pók halászását azonnal meg kell, engedi, meg kell engedni, egyfajta akok megállapodással Norvégiában talán ennek a lehetőségét is fel kellene tárni. Teljesen új az eset. Tudjuk, hogy veszélyeztetett fajról van szó, és senkinek sincsen örökölt történelmi joga a faj kiaknázásának. Norvégia a, a Spitsbergek térségében teljes dominanciát kezd kialakítani halászatra nézve, és abszolút óvatosan kell ezt felfogni. Biztosítanunk kell azt, hogy ezt ne, ez ne legyen precedens történelmi jogok kialakítására a jegestengeri pók halászatban a térségben. Nagyon aggódom. Az Európai Bizottság lépés hiánya a helyzet fennmaradását teszi csak lehetővé, viszont súlyosan károsítja az Európai Unió jegestengeri pókágazatát. Az, az Európai Unió jövőjét veszélyezteti Norvégia jelenlegi eljárás és a tagjainak a jogai, de nem csak a halászati ágazatban. Tudjuk, hogy a Párizsi szerződés a természeti erőforrásokhoz való azonos hozzáférési jogról beszél, nem csak a halászatban igaz ez. Tehát ez egy hatalmas ö, üzlet. Nem ér, én értem, hogy Norvégia miért teszi, de nem szabad hagyni őket. Az Európai Parlament álláspontja is fontos ebből a szempontból. A múlt héten Strasbourgban és Strasbourgban egy állásfoglalást fogadtunk el az integrált Európai Uniós sarköri politikára vonatkozóban 483 képviselő szavazta meg a jelentést azzal a rendelkezéssel együtt, hogy ismerjük el, hogy Norvégiának meg kell felelni a nemzetközi megállapodásoknak e területen is. Összességében tehát három kérdésem van. Vajon Norvégia helyzete és agresszivitása megfelelő oke arra, hogy az európai ágazatot hagyjuk romba dőlni? A fogási halászati jogok ellenére, amelyeket az Európai Tanács garantált, és amelyet az Európai Bizottság is biztosít. Második kérdésem. Az Európai Bizottság hogyan akarja biztosítani a hatékony végrehajtást? a tagállamok jogszegű jog, öm, törvényes jogainak érvényesülését és az Európai Tanács döntésének érvényesülését konkrétan a, ezen vizekben a tengeri pókhalászatra vonatkozóan. Végül pedig milyen következő lépéseket terveznek annak érdekében, hogy azonnal folytatható lehessen az engedélyezett hajók számára a tengeri pókhalászat. Ne felejtsük el, hogy ezek a halászok, ezek a hajók jogszerű engedéllyel rendelkeznek. Norvégia pedig lefogja azokat a hajókat, amelyek azon a területen jogszerű halászatot folytatnak, és ez teljesen elfogadhatatlan. A tény az, hogyha nem kezdhetnek azonnal halászni, nem folytathatják azonnal a halászatot, akkor tönkre mennek. Ha az Európai Unió nem tudja biztosítani a halászati jogaikat, akkor valamilyen fajta kompenzációt kell biztosítani számukra. Köszönöm. Merci beaucoup. Köszönöm szépen, Jaroszláv. Én Erström. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm Klárkaszonyt, és üdvözlöm is őt Valencia urat is meghallgattam, de úgy gondolom, hogy a vitának a súlypontját egy picit el kellene irányítani, és arról kellene beszélni, ami valóban fontos. Ön is említette Valensza úr azt a jelentést, amelyet a múlt héten meghatároztunk az EU sarkvidéki stratégiáját. Ez nagyon fontos. Nagyon fontos, hogy végjük, védjük ezt a nagyon érzékeny területet, és fenntarthatóan kezeljük. A jeges-tengeri pók, azaz a tarisznyarák komoly, fontos része ennek a területnek, és éppen ezért nagyon jó, hogy megfelelő irányítási rendszert alakítsunk ki. És eh, összekössük a hozzáféréssel. E szakbizottság is, és a plenáris is tavaly már ezt elfogadta. Elfogadtuk például, hogy tengervédelmi területet alakítsunk ki a sarkvidéki környéken, amely a a halászatot beleértve is a kitermelő felhasználást korlátozza, akadályozza. Megfelelően tudományos alapú állományfelmérésre van szükség a halállományról, és a halászatot regionális halászati kell, hogy irányítsák. Felszólítottuk arra, hogy moratóriumot vezessenek be az ipari halászatra és a, a fenékhalászatra a sarkvidéki eh, vizekben. Köszönöm. Merci, mes chers collègues. Köszönöm kollégáim, én is szeretnék ö, ö, saját véleményt megosztani önökkel, ami a Svalbard vízetek, vizeken való jeges-tengeri pókhalászatot illeti diszkriminatív. Valóban kizárólag a norvég halászhajók halászhatják ezen tarisznyarákot, és számos európai eh, halászatot eh, fenyeget mindez, hiszen az 1920-as eh, Párizsi Egyezmény, szerződés, valamint más megállapodások is védelmezik, és hozzáférést biztosítanak ezen halállományhoz való hozzáféréshez. És azt kérjük a bizottságtól, hogy, hogy a, mm, ezen kötelezettségeket tartsuk mindenképpen tiszteletbe. Norvégia semmit nem tart tisztelben. Egy lett szenátort úgy, úgy állított le ott a nyílt vizein, hogy nem kérte előtte, hogy a szenátor diplomáciai mentelmi jogát úgymond vonják vissza. Tehát ugye ez egy kicsit vicces gondolat, de mégis szerettem volna a hangulatot picit uh, itt uh, vidámabbá tenni. De előtte még átadom a szót. Aha. Köszönöm szépen, köszönöm, köszöntöm én is az új igazgatóasszonyt, aki most a Norvégiával való tárgyalások helyzetéről tájékoztatott minket. A kérdésem erre vonatkozóan a párizsi megállapodást érinti. Ez minden tagállamot kötelez a, az akkori viszonylagos stabilitás alapján is de azt is jelenti, hogy a halászati ellenőrzés is szerepet kell, hogy kapjon. Nos, engem az érdekel tehát, hogy a Nemzetközi Tudományos Tanács a jegestengeri pók eh, Spitzberga halászati területét hogyan határozza meg a, hogyan határozza meg mindezt tehát az állományvédő intézkedések és az állománypusztulás alapján? Ki ellenőrzi a norvégeket? Hogyha több nemzet van a képben, akkor mindig az önellenőrzés rendszere indul el, hogy ne legyen túlhalászás, és észszerű együttélés legyen. A kérdésem tehát pontosan ezért ez. És ugye Engström kollega is elmondta, hogy nagyon óvatosnak kell lennünk, hiszen ez egy igen érzékeny terület. Kétség kívül így van. De a Nemzetközi Tudományos Tanács engedélyezte ott a halászatot. Köszönöm szépen. Merci beaucoup. Köszönöm szépen, Bernard. Ok, kolléga? Thank you, Mr. Chairman. Köszönöm szépen, elnök úr. Valesza úr felszólalását követően az Európai Bizottság és Norvégia közti konfliktusra vonatkozóan, ahogy ugye a jegestengeri pokhalászattal kapcsolatban teljes mértékben támogatom az Európai Bizottság felfogását. Véleményem szerint nagyon fontos, hogy folytassuk a tárgyalásokat a norvég partnerekkel, és hogy diplomáciai megoldást találjunk, amely mindkét fél számára elfogadható, mind az európai flotta, mind Norvégia számára. Tisztában vagyok azzal, hogy a, a Párizsi szerződés értelmezésében eltérések vannak, de ezeket Eh, semmiképpen sem lehet arra használni, hogy leállítsuk az Európai Bizottság erőfeszítéseit, amelyek a tárgyalások lezárására és a végleges megállapodásra vonatkoznak. Nagyon remélem, hogy ezzel majd eh, ezzel a szerb megállapodással majd tovább folytathatják az európai eh, halászhajók is, ezek között a lengyel hajók a Báren-tengerben a a jeges-tengeri pókhalászatát és egyáltalán a halászatot a 2017-es kóta szabályozásokkal összhangban. Köszönöm szépen. Merci beaucoup. Köszönöm szépen. Újra megadom a szót Clark asszonynak a bizottság részéről, hogyha néhány tisztázó gondolattal kíván élni, de ma mm, megbocsátjuk neki, ha ezt még nem tudja megtenni. Köszönöm, elnök úr. Szeretném újra elmondani, hogy a bizottság teljes mértékben osztja a véleményét a, a mm, szakbizottság tagjainak. A helyzet teljes mértékben elfogadhatatlan valóban. Egyéb iránt pedig szeretnék még valamit pontosítani. Azon tény, hogy európai halászhajók engedélyt kaptak a halászatra, az nem jelenti azt, hogy garantálva, szavatolva lenne halászati jogok. Nem mondhatjuk, hogy a bizottság ö, ö, ezen jogot, ugye jogat érvényet juttathatná a halászati kvóta megkapásával. A bizottságot nem lehet kritizálni azért, Eh, hogy norvég hatóságok így módon léptek föl. Minket nem lehet azzal vádolni, hogy eh, mi eh, ezen fejleményekben bármilyen nem megfelelő módon jártunk volna el, mi a megoldásokat keressük. Most mit privilegizálunk? A diplomáciai megközelítést azért, mert nem lenne valóban szerintünk helyén való a jelenlegi általános kontextus ismeretében, hogyha legalista vagy úgymond erőszakos megoldást keresnénk. Tehát a diplomácia útján kívánjuk a helyzetet ö, ö, megoldani, a megoldásra nagy eséllyel ö, ö, mindenképpen megtaláljuk a megfelelő lehetőséget a pénzügyi támogatást kívánunk biztosítani, még ha nem is közvetlen kompenzáció módján az érintett hajók és vállalkozások számára, különös tekintettel a szenátor hajó kérdésére. Dió úrnak adom meg a szót pontosabb kérdések megválaszolására. Igen, Magam is szeretnék a feltett kérdésekre megválaszolni, ami a, a monopólium kérdését illeti. Az volt a kérdés lényege, hogy a múlt héten a parlament által elfogadott állásfoglalás vonatkozásában hogyan lépünk föl. Itt egy védett tengeri területről lévén szó, a Svalbard szigetek a norvég fenség terület részét képezik, úgyhogy ezek nem nemzetközi fenségvizek, hanem norvég fenségvizek. Norvégiának lehetősége van arra, hogy jogszabályok alapján, úgymond monopól helyzetben jogszabályokat hozzon és fogadjon el és érvényesítsen de ez csak úgy teheti meg, hogy a Párizsi szerződés szellemiségében jár el. Norvégia tehát szuverén jogon jár el. A múlt heti parlament által elfogadott állásfoglalásnak milyen hatása lehet? ezen védett tengeri övezet létrehozására? Nos, itt kifejezetten csak a központi ö, északi ö, sarki részre vonatkozik, és ismétlem, a Svalbard szigetek norvég fennhatóságú alá tartoznak. Köszönöm, mondja az elnök úr. Kedves kollégáim, én azt gondolom, hogy körülbelül körbejártuk ezt a problémát, és köszönöm a bizottság képviselőinek, hogy a kérdésekre megválaszolt. Ha most egyetértenek, akkor a 16-os napi rendőri pontra térünk át. Ez mecsere újra a bizottsággal a Balti-tenger nyugati részén élő közönséges tőkeharról. Azonnal meg is adom a szót kollégánknak, Jaroszláv Baleszának, aki maga a téma felelőse. Tessék. Thank you, Mr. Chairman. Um, I'll go direct Köszönöm, elnök úr. Rögtön rátérek a dolog lényegére. Van egy problémánk a Balti-tenger nyugati részén közönséges tőkehalászattal kapcsolatban. Amikor a Balti-tengeri terven dolgoztunk, az MSY konstrukción, akkor akkor felmerült a halcserék, a csók fajtáknak a kérdése. Az októberi, 2015. októberi halászati tanács ülésén megengedték, hogy a lepény halat, a tőkehal halászat járulékos fogásaként kifogják a balti tengeren. Szeretnék emlékeztetni arra, hogy a balti tenger nyugati részén 2017. februárra márciusra meg van tiltva a tőkehal halászat, eh, és 15 eh, méteres derogációt eh, adtak azon a halászhajók számára, amelyek 20 méternél kevésbé mély vizeken halásznak. A tervben rejlő rugalmassággal visszaéltek. Néhány tagállam halászai tovább folytatják a halászatot ebben a régióban, holott ideiglenesen zárolták ezt a régiót az állomány rossz állapota miatt. A hideg időszakban, amikor a tőkehali ívása zajlik a mély vizekben, időszakosan lezárták a, a halászatot ebben a régióban. Ilyenkor biztonsági intézkedésekre van szükség, hogy megakadályozzanak bármilyen fogást az ívási időszakban, és megakadályozzák ilyen módon az állomány teljes összeomlását. Megvan a terv, megvannak az intézkedések. A kérdésem a következő Mit tervez a bizottság a helyzet javítása érdekében? Van-e bármilyen megoldás, amivel biztosítani lehetne, hogy ilyen esetek ne ismétlődjenek meg? és van-e vészhelyzeti zárolási forgatókönyv, amennyiben idén a közönséges tőkehalállomány csökken. Tehát itt visszaéltek a tervel, és eljött az ideje annak, hogy a bizottság tegyen valamit. Kérem válaszoljon a kérdésemre. Köszönöm szépen, elnök úr. Először néhány általános megjegyzésem lenne a nyugat-balti tengeri közönséges tőhekkel esetében. Amikor a balti tengeri takokat és MSZ-fájokat tárgyaltuk meg, sem a tanács, sem a bizottság nem magyarázta meg, hogy a e, takokat hogyan számolták ki. E, figyelmen kívül hagyták a, ezt a balti tengeri térséget. Mi régóta kérünk információt erről, és tegnap reggel kaptam egy levelet a bizottságtól, ezért még nem volt időm, hogy hát igazából elemezzem a választ, úgyhogy ma erről nem tudok semmit mondani. De tiszteletben kell tartani az információ kérésünket. Az is világos, hogy a sporthalászat, a rekreációs halászat fontos szerepet játszik a közönséges tőkehal esetében, de a balti-tengeri terv esetében ezt eddig senki nem vetette fel, sem a bizottság, sem a tanács nem beszéltek erről. A sport vagy hobbi, halász, hobbi halászat okozhatja valószínűleg a magas takot, de ez felhívás például az északi tengeri terv Rodosz kollega számára is, hogy legyen ezzel a problémával tisztában. Itt a 15 méteres határ az ívás időszakban szerintem ez egy teljesen felelőtlen rendelkezés, hiszen olyan állományról beszélünk, amelynek az ívása jóval mélyebben zajlik, és amely nagyon nagy nyomásnak van kitéve. Ezért észszerűnek tűnik, hogy az állomány megóvás intézkedéseket betartsuk, hiszen ezeket már elfogadtuk. A tanács miért nem indította el a folyamatot ezzel kapcsolatban? Meg tudna ezt magyarázni? Nincs egyetértés az intézmények között, hogy miért delegált felhatalmazás napoli új aktusban, és miért nem tanácsi rendeletben történik a szabályozás, a tapok, az MSZI, a balti tengeri térségben. A ligai tanácskozáson ajánlatokat fogadtak el a heringel kapcsolatban, és ezt kevésbé fontosnak tartották, mint a e, tudományos e, véleményeket, melyeket igazából nem is tettek közzé. A TAK döntés ezen e, tudományos ajánlás alapján került meghatározásra. Tudná tisztázni a bizottság, hogy hogyan tudja garantálni azt, hogy a döntéseket a legjobb rendelkezésre álló tudományos szakvélemény alapján hozzák meg, ami ugye a közös halászati politika egyik fontos célkitűzése. Köszönöm szépen, Ók úr. Köszönöm, elnök úr. Lengyel halászokat nagyon aggasztja a Balti-tenger nyugati részén a közönséges tőkehallal kapcsolatos halászati tevékenység Németország és Dánia részéről az ívás időszakban. Szeretném arra kérni a bizottságot, hogy alaposabban vizsgálja meg a lepényhal halászatot, ami jelentős járulékos fogást tesz ki a Balti-tenger nyugati térségében. Ez különösen fontos az, hogy sor került a lepényhalászat lepényhal halászatára 12 méternél hosszabb a halakkal, hajókkal, február 1 -e és március 31-e között a tilalmi időszakban. A tilalmi időszakban nem csak 12 méternél rövidebb hajók esetében engedélyezik azt a hálót, amit alkalmaztak ezek a 12 méternél hosszabb hajók. Bernard Kuhn. Danke, Herr Vorsitzender. Köszönöm szépen, elnök úr. Hát ez persze egy olyan helyzet, amely a balti tengeri halászokat Schleswig-Holstein és Mecklenburg előpomeránia tartományban is közvetlenül érinti. Itt a 24-es, 22-es zónáról van szó, amelyek kapcsolatban léteznek szabályok. Először is idén a kvótákat csökkentették 56 százalékra. Ez azt jelenti, hogy a tavalyi év kvótájának csak a felét durván lehet kifogni idén. Ez nem a teljes 88%-ot csökkentették, amit a tudományos szakvélemény ajánlott. Ezt a 56%-ot azonban be kellett tartani. A közönséges tőkehalívási időszakát két héttel meghosszabbították, tehát február 1 -e és március 31-e között az ívás idején nem szabad halászni a közönséges tőkehalat. De a Heinrich von intézet kutatásai alapján hú a tengerben 20 méternél mélyebben zajlik az ívás. Van egy tanácsi határozat, amely rögzíti azt, hogy a 12 méternél rövidebb halászhajók, halászati eszközök, amelyek persze a VSM rendszerben benne vannak, és a e, jelzéseket kell leadni, pontosan meg kell e, határozni, hogy e, hol elektronikusan, hogy hol tartózkodnak, most először fordult elő, hogy a közösséges tőkehal, illetve az északi szürke tőkehal esetében most a sport és hobbi halászat számára is egyértelmű szabályokat kell betartani, a, különösen a hármas írási időszakban. A szabályok világosak, egyértelműek. Amiről most beszélünk, nyilván ez egy bonyolult helyzet volt, olyan, vannak járulékos fogások, más halakat is, halakiskat is kifognak a közönséges tőke halat, halászok. Itt fontos a szem lenne, a szemcseméret, a háló szemcse méretével kapcsolatos szabályok betartása, de bonyolult a helyzet. Német Németország, miután a tudományos szakvéleményből kiderült, hogy a choke species, ezek a járulékos fajták nehéz helyzetet jelentenek, tehát a közösséges tőkehallal együtt járulékos fogásként el kifogott fajták, ezért mi továbbra is a balti tengeri tervhez tartjuk magunkat, és ennek megfelelően járunk el. Rodusz asszony. Köszönöm szépen. Örülök, hogy rögtön Kun úr után szólalhatok meg, mert egy sürgős megbeszélés miatt mindjárt ki kell mennem. Werner Kuhn tulajdonképpen a legfontosabb dolgokat elmondta, én is szerettem volna elmondani. A német halászat a balti tengeri közönséges tőkehal halászat mennyisége ugye 56%-ra csökkent a tavalyi kifogható mennyiséghez képest. Ez tönketeszi a halászokat. De ezzel a lengyel halászoknak ehhez semmi köze, mert ők a mi vízeinken egyáltalán nem halásznak. A lengyel kollégának nem kell aggódnia. Akinek viszont aggódnia kell, az Mecklenburg, Előpomeránia és Schleswig-Holstein tartományok halászai, valamint a Dán halászok egy része. Megegyeztünk abban, hogy nem engedhetjük meg, hogy a német közönséges tőkehal halászat tönkre menjen, hiszen ez mindennapos eledelünk, az ottani halászok csak ezt fogják. Jó, azt mondtuk, az 56%-os csökkentést még el tudjuk fogadni, két hónap ívási tilalmi időt akarunk viszont betartani. És akkor ért minket a kritika, hogy sekélyebb vizekben, ahol 15 méteres hajók is halászhatnak, Nos, a Tűn intézet világosan elmagyarázta, hogy a sekély vizekben nem ívik a közönséges tőkehal, hanem csak 20 méternél mélyebb, körülbelül 20, tenge, 20 méternél mélyebb vizeken lehet 20-22, tehát mindenképpen a balti tenger mélyebb részein zajlik az ívás és március-áprilisban ezért ott egyáltalán nem szabad halászni de sajnos, mivel még mindig eh, nem készültek el a technikai intézkedések, volt egy probléma a lepényhal halászatok, nem mérezték magukat eh, felelősnek, és igenis eh, elhaláztak továbbra is. Venekun az illetékes minisztériumot tájékoztatta, én is felvettem a kapcsolatot a szövetség és tartományi minisztériumokkal, és a hivatalos közönyben is szerepel, hogy természetesen a lepényhalat sem szabad ezekben a mélységekben halászni. A helyzet nagyon veszélyes a halászaink számára is, mert én tényleg nagyon szigorú közös halászati politikát követelek mindig, de nem engedhetjük meg, hogy ennyire szoruljon a hullók a halászaink nyakán. Ugye Schleswig-Holstein az én régióm, és tudom, hogy a halak nélkül elképzelhetetlen a, a, az élet, nagy a turizmus, is, a halászat nélkül, a halászat nélkül semmi nem megy, és a mi halászaink csak közönséges tőkehalat fognak. Tehát egy, végülis egy nagyon jó megoldás született. Nem teljesen az, amit én szerettem volna, de azért mégis egy remény sugarát itt felvillanthatom. A hétfőn a Tüning intézet munkatársaival tárgyaltunk, és azt mondták, hogy a 2016-os állomány megint megerősödött, csak egy probléma van, a 2015-ös állomány tűnt el, erre még nem tudott a tudomány választ adni, vagy egy olyan, van egy olyan gyanú, hogy Dániában volt egy vegyi anyagokkal egy baleset, most erre nem kívánok tovább kitérni, de a tény az, hogy a 2015-ös állomány egyszerűen hiányzik. Az eldöntött intézkedéseink viszont nagyon is célra vezetőnek bizonyultak. Köszönöm szépen, Rodusztász, hogy Most újra megadom a szót Allen Clark asszonynak a bizottság részéről, hogy ő ismertesse velünk a bizottság véleményét. Hát köszönöm szépen. Tisztában vagyok azzal, hogy rendkívül sok véleménycsere volt már az elődömmel, de ez ugye az októberi tanácsülés a mm, balti-tengeri terv, és hogy nagyon elkötelezetten dolgoznak, hogy elfogadják ezt a tervet. Közös célunk egyébként az is, hogy biztosítsuk, hogy a megállapodásokat betartsuk. A bizottságot megriasztotta az a tájékoztatás, hogy mind Németország és Dán- Dániának a lezárt időszakban is volt már engedélyen rendelkező flottája. Közös erőfeszítések őket ez alása, e, pedig az egész halászati ágazat érdeke, hogy visszahozzuk a halászati e, formákat, kvótákat, e, mennyiségeket a régiekre. Először is a bizottság egy előre nem bejelentett vizsgálatot missziót küldött a két tagállamba. Meg kell, hogy mondjam, hogy ezek a, a vizsgálatok, felügyeletek jelenleges ö, ö, mellékes haláz, mellékhalázatot mutatta ki tőkehalakra vonatkozóan, és a mély vizekben is eh, haláztak, ami a feltételek között nem szerepelt. Ami, az á, ami a februári össz eh, tőkehal eh, áll, lehalászott állományt illette, nos hát az jelentős volt. A nem bejelentett eh, vizsgálatokat mind Dániában, mind Németországban elvégeztük, és az eredmények alapján azt mondtuk, hogy az érintett halászati üzemeket azonnal be kell zárni. Sikeres volt tehát, és a két tagállam visszajelezte, hogy a halászati műhelyeket le, eh, lezárták és visszavonták a, az engedélyeket. Köszönjük is a tagállamoknak. Ezt tudjuk, hogy ez áldozat az érintett eh, halászok részéről, de természetesen hosszú távon az ő érdekük is ez. Most azt vizsgáljuk, hogy hogyan tudjuk garantálni azt, hogy ne legyen ilyen helyzet a közeljövőben, illetve jövőre. Zsönüszásznak úrnak szeretném megadni a szót, hogy a konkrét kérdésekre ő válaszoljon. Én itt befejezném. Köszönöm. Megpróbálok tehát néhány kérdésre válaszolni, ami ma elhangzott. Először is volt egy kérdés a víz szintekre, és azt, hogy a tanács ezt hogyan határozta meg tavaly ezeket. Nos, minden olyan információ és adat, ami rendelkezésünkre állt, és amit alapul használtunk, a tudományos intézményektől származik, az ISIS és elsősorban a STEC-től. Nos, tehát ezekre támaszkodtunk. A kvóta két részből áll. Az egyik a nyugati tőkeállományból, a másik pedig a keleti tőkeállományból. A tudósok a közelmúltban ugyanis felderítették, hogy a nyugati balti-tengeri térség tulajdonképpen két tőkehalfajta vegy, vegyülékét, vagy vegyes megjelenését mutatta. Tehát azok a halászok, akik korábban itt haláztak, azok számára fontos volt, hogy mindkét tőkehalfajtát most bevegyék a kvótába. Az elvek mentén haladtunk, amelyeket a tudományos tanács javasolt, és az arányokat is, a tudósok által meghatározott arányokat is betartottuk. Végül így határoztuk meg a közös kvóta szintet, amiben már benne van a keleti és a nyugati tőkehal állomány is. A halászat rekreációja, a helyreállítása. Nos, fontos ezzel kapcsolatban azt is tudni, hogy a, a, a halászat helyreállítása a nyugati területen csak a nyugati halállomány, tőkehalállományra vonatkozik, és abból származik. Úgy gondolom, hogy ez a halászat helyreállítása viszonylag és a szabadidős horgászati területen viszonylag új a e, tagállamok e, különböző intézményei e, vettek részt ennek kidolgozásában, elsősorban Németország, Dánia és bizonyos mértékig Svédország is. Tehát az adatok viszonylag újak, és ezeket még ellenőrizni kell. Meg kell becsülni sokkal pontosabban. De, mint mondtam, ez egy viszonylag új kérdés, és talán ezért nem merült még fel a, a balti tenger kezelési tervében, irányítási tervében. A tudományos javaslatok és a rigai hering kvóta Nos, a tanácsülésen a tagállamok azzal érveltek, hogy a nyugati heringállomány mennyis ö, kvótáját a rigai jövőben meg kell emelni, mégpedig a tudományos bizonyítékok alapján, amelyet a nemzeti intézmények szolgáltattak. Mindkét jelentésben a tájékoztatást olyanok, olyan tudósok adták, akik az ISIS munkacsoportokban is részt vettek, tehát akik részt vesznek a Balti-tenger halállományának megbecslésében általában, és a rigai öbből hering állományának megbecslésében konkrétan. A tudományos bizonyíték tehát, és azok a kérdések, amelyek a tudományos jelentésre az ISIS munkacsoportjának tudományos munkacsoportjára épülnek, nem szolgálnak kellő bizonyítéként a kvóta döntésekhez és az érveléshez. Azt hiszem válaszoltam a kérdésekre. Nem, nem, épp emlékeztettek még arra, hogy a felhatalmazáson alapul a jogi aktus és az intézkedés. Nos, ezzel kapcsolatban az októberi tanácsülés konkrét helyzetében a Elnézést kérek, erre majd mindjárt áttérünk. Mindent a maga idejében, jó? úgyhogy majd a felhatalmazáson alapuló rendeletre visszatérünk, vagy egy másik rendeletről, baszó, bocsánat, akkor volt egy kérdésben erre utalás. Elnézést, akkor én nem hallgattam. Én a kérdésekre próbálok válaszolni, és ezek között volt a felhatalmazáson alapuló jogi aktusba bevett regionális megközelítés alapján hozott intézkedésekről. Nos, októberben tehát a tagállamok jelentős kvóta csökkentésekről kellett, hogy döntsenek, ugyanakkor a balti-tengeri irányítási tervvel kapcsolatban további helyreállító intézkedéseket kellett, hogy hozzanak. Úgyhogy megállapodtak egy újabb intézkedésben az, az két hónapra szóló átmeneti um, halászati leállítást határozták el. Nos, ezt egy olyan intézkedésnek tekintették, amely a, a halászati lehetőségeknek felelt meg. Az intézkedés elfogadását követően kiderült, hogy ahhoz, hogy megfelelően védeni lehessen a, a tőkehalállomány egyedeket az ívás idején a 20 méternél sekélyebb vizeket mentesítettük, hiszen ezen a területen nem ívnak a tőkehalak, úgyhogy éppen ezért nagyon fontos ezt, volt ezt meghatározni. Úgy gondoljuk, hogy ez egy olyan intézkedés, amely a halászati leg, ö, ö, érveléseknek is meg kell, hogy feleljen. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen a bizottságnak a válaszokat, minden egyes kérdésre kiegélítő ki választ adva. Most a 17-es napi rende térünk át. Itt a bizottság fogja felvezetni azon végrehajtási, valamint felhatalmazáson alapuló rendeleteket, amelyeket, amelyekről Ellen Clark fog beszámolni. Tessék parancsolni. Köszönöm szépen, elnök úr. Nos, miről is van szó? Kettő darab ilyen ajánlásról, amelyet elnézést javítja magát az előadás. Két olyan öm, ajánlásról van szó, amelyből többet is benyújtottak a bizottsághoz. A célja ennek a két tervnek, javaslatnak az, hogy a öm, a 2016-os delegált aktusokban szereplő öm, ö, balti-tengeri és északi-tengeri halászati állományvédelmi ö, területeket kiterjesszék a Natura 2000 ö, keretében. Arra született javaslat, hogy egyes ö, ö, bizonyos ö, fenékhalászati eszközökkel felvértezett halászhajót három Natura 2000-es területen Dániában meg, megtiltsanak a balti tengerben. Azt is javasolják, hogy bizonyos halászati eszközöket, fenékhalászati eszközöket tiltsanak, tehát valamint a vonóhálókat is, nem igazán ismerem franciául, a Rajic trolls -ok esetében ezeket négy Natura 2000-es Dán fenségvizen töltsen, tiltsanak meg maga a mm, halászatért felelős szakbizottság, mm, az STECF megvizsgálta ezen javaslatokat, és ez még az év végén, majd 18 hónapos végrehajtás után kerülnek ezen ajánlások felülvizsgálatra. Vannak-e kérdések? Rózusz asszony, tessék. Emlékeztetnék még arra, hogy április 24-ig és május másodikáig lehet, emlékeztetek tehát, hogy április 4, április 24-ig és május másodikáig van lehetőségünk arra, hogy appelláljunk az elhangzottakra. Köszönöm. Tessék. Tessék képviselőasszony, de ö, mikrofonnal. Sorry. Entschuldigung. Ähm, ganz vielen Dank. Äh, Köszönöm szépen, Köszönöm a bizottságnak, köszönöm a biztos asszonynak, először igazgató asszonynak. Szeretném elmondani, hogy nagyon sajnálom, hogy a szakbizottsági levél a 2017 per 118 eh, Bratensvári um, szikla zátonyképződményekre vonatkozóan bocsánat, a kezdeményező tagállam mal összefogva még nem került meghatározása, illetve nem kaptunk erre vonatkozó választ. A vonatkozó rendelkezés értelmében a az intézkedésekre szükség lenne. Szeretném tehát a bizottságnak ezzel kapcsolatban most több kérdést feltenni. Egyrészt a Linea kollega kérdésére a halászat irányítási Natura 2000 meghallgatáson tegnap megkérdeztük, hogy a bizottság az STEF közös kezdeményezésére milyen mértékben reagál a, a felhatalmazáson alakuló jogi aktus előtt. A bizottság azt mondta, hogy az STF e csak több száz oldalas tudományos elemzésekből áll, és nem igazából tartalmaznak egyértelmű útmutatókat arra, hogy hogyan járjanak. Nos, ez az ajánlás, amely a felhatalmazáson, az a fe, ö, ö, a tudományos ajánlás, amely a felhatalmazáson alapuló jogi aktus alapjául szolgált, az csak 14 oldalas. Egyebek között azonban az STEZF nem csak a STCF, nem csak a, az északi tengeri, hanem a, a, a keleti tengeri területeket is érinti. A, hogyan lehet a Dán felségjelzésű hajóknak itt halásznia? Általában az 11,99 hosszú hajókat engedik ezeken a területeken halászni. Hogyha azok a, azokban a zónákban, ahol minden ö, halászati berendezést tiltott, azok ezekre a területekre be sem mehetnének. A felügyelet, az, ellen, az intézkedések ellenőrzése nem megfelelő. Éppen ezért a felügyelet ellenőrizhetősége kérdéses. Nem kellene figyelni erre a pontra is. Ezen kívül a bizottság útmutatójában, halászati útmutatójában a Natura 2000 területeknél az ellenőrizhetőség okaiból nem, eh, nem javasolják a kisebb zónákat, hanem eh, a sokkal nagyobb, összefüggőbb területekre javasolnak intézkedéseket. Nem gondolja a bizottság, hogy a kisebb eh, részekre felosztott zónák a, a Dán Natura 2000 területeken nem ültetik át ezeket az irány utuntató elveket. A legutóbbi STLCF azt is mutatja, hogy a szátonyképződmény és a vonóhálós halászat és a dánhajók részéről nem kerül betartásra. Nem kielégítők ezek a, a, a szabályozások sem, a lagunák a, és a különböző területen őshonos és védett fajok védelme szempontjából sem, mint fóka, stb. Vajon a bizottság nem tartja ezt szükségesnek, hogy teljesen átfogó intézkedéseket adjon ki azokra a területekre, amelyek jogbiztonságot nyújtanának a halászoknak is hosszú távon. Teljes mértékben értem azt, hogy a bizottság örül annak, hogy a közös tagállami ajánlások most gyakoribbak. De vajon a bizottság nem akarja a regionalizálás miatt, vagy annak ellenére a jogot, hogy a nem teljes javaslatokat legalább részlegesen módosítsa. Azért, hogy a gazdálkodási intézkedéseket 2014-ben már Dánia így határozta meg a 2014-es közös állásfoglalási dokumentumban már megfogalmaztuk ugyanezeket a kritikai pontokat, eh, amiket aztán a STLCF-ben eh, is az ellenőrizhetőség, más élőhelyek védelme, a halászati intézkedések, 2000, eh, Natura 2000 és célterületeknek megfelelő formában való összehangolása. Három év telt el, még hogyha parlamentként most a folyamatot nem is akarnánk lefor, lefékezni, mégis úgy gondolom, hogy valamikor azért már nem fog maradni más, mint hogy sok-sok kérdőjellel terhelt felhatalmazáson alapuló jogi aktust ne fogadjunk el. Bon, très bien. Hú, mondja az elnök úr, hát igen, most akkor uh, Clark asszonynak uh, szeretném átadni az út, hogy néhány pontosítással éljen. Köszönöm. Ha megengedik, akkor a szót Linkute asszonynak adom meg, ő érdemben uh, uh, jobban tud majd önöknek válaszolni. Tessék, felkészültebb. Köszönöm szépen, Clark asszony, köszönöm elnök, az, elnök úr megpróbálom az összes kérdést megválaszolni. Tudom, hogy tegnap egy nyilvános meghallgatás során Rula asszony is néhány dolgot eh, ezen eh, delegáltaktusokról elmondott. És eh, az STECF tanácsairól is, ahogy már elmondtuk, az STECF olyan igazából nem véleményez, hanem úgymond opciókat próbál megfogalmazni, és referenciákra szolgál az egyes kérdésekkel kapcsolatban a jogi aktusok esetében. Végül is a bizottság a, a legjobb hozzáférhető tudományos tanácsot megfontolja és döntést hoz az általános tagállami javaslatokat is megvizsgáljuk, számos adattal, jegyzőkönyvekkel, a résztvevők, az NGO-k, a halászok egyesületeinek véleményeit is megvizsgáljuk. Ebben az esetben a teljes javaslatot végig tanulmányoztam, az STECF tanácsait is átolvastam kollégákkal, felvettem a kapcsolatokat. Ez elégségesnek tűnt számomra arra, hogy ezen különleges ellenőrző intézkedéseket az ilyen puffer övezetekkel kapcsolatban kialakíthassuk. A mi véleményünk az, hogy ez elégséges az intézkedések megfogalmazására úgy, ahogyan az a felhatalmazáson alapuló jogi aktusban szerepel. Dániát is felkértük arra, hogy további intézkedéseket az adott területek védelmére foganatosítsanak. Azt mondták, hogy a monitoringot biztosítják, és az ellenőrzést is jó szinten hajtják végre. Ezen túlmenően pedig folyamatos monitoring alá került ez az övezet ami a hajókat, a 12 méter alatti hajókat identifikációs rendszer áll rendelkezésre, és az IMS adatokat alkalmazzák ezek a hajók is ezzel biztosítva érezzük magunkat arra, hogy megfelelő monitoringra, nyomonkövetésre kerül majd sor. Mint önök is tudják, a tagállamok kötelesek jelentést tenni 18 hónappal a jogi aktus öm, öm, hatályba lépését követően benyújtani a bizottságnak az adott intézkedések foganatosításáról amint megkapjuk ezen jelentéseket, akkor saját ö, elemzésünknek vetjük az, azokat alá, és hogyha úgy látjuk, hogy a helyzet nem megfelelően ellenőrzött, akkor visszatérünk az illető ö, tagállamok felé, és további ö, tárgyalásokra kerül majd sor. A kérdésekkel kapcsolatban ilyen módon vagyok most képes válaszokat adni, természetesen továbbra is rendelkezésükre állok. Köszönöm, hogyha appellálni szeretnénk, akkor április 24-ig és május 2-ig ezt megtehetjük. Köszönjük szépen a bizottságnak a válaszokat. El is érkeztünk a végére a szakbizottsági ülésünknek 18-as ponttal a koordinátorok ajánlásait, tegnap reggel elfogadott ajánlásait köröztettük a tagok között, nem kaptunk megjegyzéseket, visszajelzéseket, olyba vehetjük, hogy ezen határozatokat elfogadtuk. Emlékeztetek arra, hogy következő ülésünk Brüsszelben kerül április 24-én, hétfőn, és április 25-én kedden megrendezésre hétfőn 15-től 18.30-áig, kedden pedig 9-től 12.30-ig, és délután Dusztasszony. Az egyebek napi rendi pontban, meg a következőt szeretném felvetni. Elég riasztónak kezdem tartani, és Rabia Mártó is így gondolja, azt, hogy milyen kevesen ülünk itt. Tegnap 12-en voltunk, ma csak három képviselő, tehát el kellene közösen gondolkoznunk azon, hogy a halászati szakbizottságot nem kellene máshogy struktúrálni, valamit máshogy kellene csinálnunk a közvélemény számára is. Ez nagyon kellemetlen, nagyon kínos. Ezen egyszerűen gondolkoznunk kell. Elnézést itt az elnökségben ülőket nem számította bele, ott is ül még három képviselő. De hogyha itt megnézzük ezt a sort, hát ez nagyon kínos, hogy ilyen kevesen vagyunk, és ezt nagyon nehezen tudom elfogadni. Köszönöm. Ma chère collègue. Kedves kolléganőm! Ha megoldásai vannak, akkor kérem ossza meg velem azokat, nagy örömmel fogadom őket, Mátó úr. Yo esta ocasión además he faltado un poco más de la cuenta, pero en todo caso es un... Azt gondolom, hogy eh, a frakciókban kellene valami megoldást találni. Én már többször eh, felpanaszoltam ezt, az én frakcióm még többé-kevésbé jól képviselteti magát, eh, de hát hogyha többi frakció nincs itt, hát mit tehet az elnök? Tegnap félbeszakította, illetve bezárta az ülést, más nem lehet tenni. Azt hiszem, hogy valaki azt mondta, hogy nem kellett volna a jelasszonynak eljönni, vagy valami másik szakbizottságban volt, nem tudom már, hogy volt, de Urikének teljesen igaza van. A frakciók szintjén kell ezt a problémát megoldani az elnök úrnak az előző ülésen is viszonylag kevés lehetősége volt, hogy beavatkozzon. Nem szegény elnök vagyok én is, de hát ezzel kapcsolatban tényleg nem tudok mit tenni. Egyetértek. Mi vagyunk az utolsó mohikánok minden alkalommal. Itt néhányan foghíjasan, Gabriel, akik itt vannak, jelen vannak, persze mindig kivételek, Jaroszlán Werner és a többiek, de ez is igaz, hogy most ö, Ok úr is itt van, ez egy kicsit ö, eltérő a ö, megfelelő formációtól. Tegnap este senki nem volt már jelen. Kénytelen voltam elnapolni a szakbizottsági ülést. Ahogy mondta Gabriel, csak a frakciók képesek nyomást gyakorolni a tagjaikra. Ugyanakkor ezt mi is egy kicsikét majd még fogjuk a következő bizottsági ülés során, amikor többen leszünk, egy kicsit majd orrukra koppindunk a kollégáknak, hogy valóban legyünk többen, képviseltessük magunkat. Vannak dossziék, amelyek eh, jobban eh, eh, igazából bevonzák a kollégákat. Kermenovellával való találkozón többen voltunk, amikor delegált aktusokról, vagy éppen a jeges tengeri pók, Svalbard szigetek kérdéséről van szó, hát ez nem igazán vonzó. Sajnos ez így van, de ezen, ezzel kapcsolatban nem tudunk mit tenni. A következő szakbizottság ülésen újra el fogjuk ismételni az elnök után már senki nem beszél, ugye? Az elnök után senki nem kér szót, elnézést kérek, de most kivételesen, mert csodálatos mosolyjal néz rám, nem tudok ellenállni, kérem szóljon. Azon gondolkodtam el, hogy a Magreb és a mauritániai delegációval kapcsolatos eszmecserét át lehetne tenni a következő ülésünkre? Igen, teljesen nem, nem töröltük persze az eszmecserét, Mauritániával és Ayala asszony a Magreb országokkal folytatott kérdésekről. Madame Ayalát, azaz Ayala asszonyt, Ayala Szender asszonyt vissza fogjuk invitálni hozzánk. Köszönjük szépen, és ha a kollégákkal a folyosón találkoznak, akkor üdvözlöm őket, kérem adják át nekik